I think we can start, especially Hiszem, hogy itt az ideje, hogy uh, elkezdjük, főként mert Wim van der Kamp megkérdezte tőlem, hogy mikor kezdünk. We should start. Zunächst mal die Koordinatoren Először is a ma délelőtti koordinátori határozatokra számolnék, be, ezek lettek osztva, és hogy 18 óra 30-ig nem érkezik ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Ugye a ma reggeli tapasztalatokból kiindulva erre szükség van. Tehát kérem, rögtön jelezzék, ha valami nincs rendben. Másik közleményem. Péter, Balázs Péter koordinátor, és három ö, másik koordinátor érkezne körünkbe, de Balázs Péter nem fog, mert az ő repülőgépét, az ő repülőjáratát törölték az ismert okokból. Tehát ott akkor egy nagyobb szünetünk lesz majd. Most pedig a szociális inklúzióról és annak a tömegközlekedésbeli megvalósulásáról szóló tanulmány bemutatására kerül sor. Opeleli Cserka intézetéből érkezett a, a munkaerő piaci ö, professzor mondja, aki egyébként a Milánói Egyetemen is tanít. Parancsoljon Ludovici asszony, öné a szó. Okay. Okay. Uh, many thanks for inviting me to do this uh, presentation. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, és hogy bemutathatom uh, a szakbizottság megbízásából készített tanulmányt. Ez új téma, hiszen amikor a közösségi közlekedésről beszélünk általában, akkor nagyon kevés figyelmet fordítunk a szociális befogadás kérdéseire. Mi pontosan erre próbáltunk kitérni, de sajnos nem működik, de mégis működik a prezentáció. Tehát megpróbáltunk áttekintést adni arról, hogy melyek a kapcsolódási pontok a szociális befogadás és a tömegközlekedés között. Mindezt eh, úgy tettük, hogy áttekintettük eh, a vonatkozó irodalmat, és kísérleti eredményeket is megpróbáltunk figyelembe venni. A szegénység eh, elleni küzdelemben, illetve a szociális kirekesztés elleni küzdelemben, különösen hátrányos helyzetű csoportok tekintetében a közösségi közlekedés ebben a küzdelemben nagyon nagy szerepet játszhat. Ezeket a kapcsolódási pontokat próbáltuk feltárni, példát adva a szakpolitikákra és gyakorlatokra, amelyeket helyi nemzeti szinten hajtanak végre. És zárásként bizonyos szempontokat hangsúlyozunk, amelyeket részletesebben meg lehetne vizsgálni, illetve az európai intézmények és az európai parlament szerepét is feszegetjük hogy a figyelmet arra fordítsuk, hogy a szociális befogadásban milyen szerepet játszhat a közösségi közlekedés. Hogy mit is jelent a szociális befogadás? Ennek a fogalmával kapcsolatosan nagyon terjedelmes az irodalom, nem akarok most ebben részletekbe bocsátkozni. Arra szeretnék összpontosítani, hogy a szociális befogadás több dimenziós fogalom. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget kell adni minden egyes személynek, függetlenül társadalmi helyzetétől, rassz hovatartozásától, korától, nemétől, hogy részt vegyen a társadalmi, gazdaság és politikai életben. Ez a hozzáférés lehetősége, amit biztosítani kívánunk és törekszünk. Csak hogy néhány adatot is elmondjak azzal kapcsolatosan, hogy Európában hányan kerülnek szociálisan kirekesztett helyzetbe az egyik mutató alapján, ami a szegénység kockázata. 2013-ban minden négy ember közül egy szegénynek minősül. Ezen mutató tanulsága szerint vagyis társadalmi kirekesztés veszélye fenyegeti. Ez 123 millió embert jelent, ez óriási szám. Ez a szám természetesen a válság nyomán növekszik. Különösen a hátrányos helyzetű embereket érintette súlyosan a válság, ezért a szegények és a szegény betegség által fenyegetettek eh, száma növekedett. 2009-13 között eh, ez a bővülés 7 millió volt. Tehát 7 millióan kerültek eh, a szegénység peremére. Vannak különbségek az országok között, ezek azt tükrözik, hogy a jóléti rendszerekben milyen különbségeket fedezhetünk fel, illetve hogy az egyes országok szakpolitikájukban milyen figyelmet fordítanak a szociális befogadásra, de persze a gazdasági feltételek is eltérnek. Azok az országok, amelyeket rosszabbul érintett a válság, Görögország, Olaszország, Portugália, Írország, uh, uh, azok az országok, ahol a legjobban növekedett azoknak a száma, akiket a szegénység fenyeget nem tudom, mennyit látnak eh, ezekből az apró betűkből. Itt jelezzük, hogy a népességnek milyen hányadát fenyegeti a szociális kirekesztettség és a szegénység. A 28 tagállam átlaga 23,8 százalék, ez tehát a szegénység által fenyegetettek aránya, ez a százalék sokkal magasabb Bulgáriában, 49 százalék, Romániában majdnem 42 százalék, Görögországban 35 százalékot közelíti, és az átlagnál sokkal alacsonyabb olyan országokban, mint Hollandia, itt 15 százalék, Svédország 15,6 százalék, Csehköztársaság, stb. stb. stb. Óriásiak tehát az eltérések az egyes országok között. Melyek a legfontosabb tényezők, amelyek hatása vannak a szegénységre és a szociális kirekesztettségre? Az irodalom tanulsága szerint vannak bizonyos kiemelt kockázati tényezők, például a munkaerőpiaci feltételekhez kapcsolódnak ezek. Attól függ, hogy valakinek van-e munkahelye, van-e munkából származó jövedelme, illetve hogy milyen a foglalkoztathatósága, milyen a végzettsége az illetőnek, hiszen minél magasabb valakinek a végzettsége, annál nagyobb a valószínűsége, hogy munkát talál és jó munkát, jó jövedelemmel. Aztán eh, a lakhatás körülményei, hogy valaki városi vagy eh, elszigetelt eh, marginális térségben él, ezen általános tényezők mellett vannak specifikus személyes eh, egyéni tényezők is, amelyek növelhetik a társadalmi kirekesztés veszélyét. Például, ha valaki fogyatékkal él, kisebbséghez, eh, etnikai kisebbséghez eh, tartozik, vagy migráció, migráns háttere van, a nőknél is magasabb a szegénység kockázata, mint a férfiak körében, vagy ha valakinek alacsony az iskolai végzettsége. Mindezek a tényezők természetesen összeadódhatnak, halmozódhatnak. Vannak olyanok például, ha valaki nő is, bevándorló is, rossz az iskolázottsága, és még ráadásul vidéken is él, hát ő neki több dimenziós hátránya van és több dimenzióban érvényesül vele szemben a szociális kirekesztés is, nagyobb számára a szegénység és a szociális kirekesztés kockázata. A következő ábrán egyébként az ábráimat megtalálják a jelentésben, hogyha valaki nem elég éleszemű ezekhez az ábrákhoz, akkor majd a jelentésben tanulmányozhatja. A következő ábrán tehát a szegénység kockázata látható, különböző népességi csoportokban. Nagyon magas a szegénység kockázata a munkanélküliek körében, 67%-a a munkanélkülieknek a szegénység peremén áll, hiszen nincs jövedelmük. Aztán a gyerekek, különösen a rosszul képzett szülők gyerekei, vagy a munkanélküli szülők gyerekei, náluk is nagyon magas a szegénység kockázata. Bevándorlók, alacsony képzettségűek vagy végzettségűek, illetve a ritkán lakott területek lakói. Itt nincsen is hivatkozás az idősekre és a fogyatékkal élőkre, hiszen az átlagnál nem fenyegető őket jobban a szegénység veszélye, de ha a csoportokon belül tekintjük ezt, hogy a fogyatékkal élők vagy az idős emberek milyen problémákkal küzdködnek. Elsősorban a mobilitás kérdései jelentenek számukra problémát, illetve a szocializációs, illetve a közösségi tevékenységekben való részvétel, vagy hogy függetlenül tudjanak élni. Ezek a csoportok a társadalmi kirekesztésnek nagyon könnyen lehetnek áldozatai. A közlekedési politika nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy a szociális befogadást támogassa bizonyos népességi csoportok tekintetében. Hogyha ezeket a tényezőket nem veszik figyelembe a közlekedés politikában, akkor megvan annak a kockázata, hogy a közlekedés politika tovább rontja ezen csoportok helyzetét az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés is ezen múlik, illetve hogy a közösség életében jobban részt vehessen valaki, és a társadalmi izolációt, elszigeteltséget meg lehessen akadályozni. Az idősek, a munkanélküliek, a gyerekek, a, a rossz képzettségűek, a bevándorlók és a nők különösen kiszolgáltatottak, és számukra nagy mértékben jelentkezik a közlekedés jelentette hátrány, hiszen ők sokkal inkább kihasználják a közösségi közlekedés lehetőségeit, hiszen általában nincsen személyautójuk, általában nincs elég pénzük arra, hogy autót tartsanak fenn, és ezért a közösségi közlekedés eszközeihez folyamodnak negatív hatással lehetnek a közlekedési rendszerek a környezet állapotára, a biztonságra, a közegészségre, és ezek a hatások is jobban érvényesülnek ezen kiszolgáltatottabb csoportok esetében, mint másoknál. Nem akarom most a számokat tovább részletezni. De ez az ábra azért érdekes, mert eh, egyébként az irodalomból származik, és azt az ördögi kört szemlélteti, amely úgy jöhet létre, hogy a szociális kirekesztés, a közlekedésből, mobilitásból való kirekesztettség egyszerre érvényesül és egymásra hatással van azok, akik szociális kirekesztés áldozatai nehezebben tudják használni a közösségi közlekedési rendszereket, és hogyha a közösségi közlekedési rendszerek nem támogatják őket, nem segítik őket a szolgáltatásokhoz, munkavállalási lehetőségekhez és közösségekhez való hozzáférésben, akkor még tovább kiéleződik az ő hátrányos helyzetük. Természetesen az a jellegű probléma, amivel ezek a csoportok szembenéznek a különböző közlekedési modalitások igénybevételénél, eltér az hátrányos helyzetű csoport jellegétől függően. Az idősek és a, a fogyatékkal élők számára a fizikai hozzáférés a legnagyobb nehézség, vagyis hogy egyáltalán hogyan szálljanak fel a buszra, hogyan szálljanak fel a vonatra, stb az idősek számára egy másik nagy probléma, hogy hogyan tájékozódjanak a közösségi közlekedés így a menetrendekkel, az árakkal kapcsolatosan. Nők esetében a biztonság a legfontosabb akadály vagy nehézség, hogy például éjszakánként este is tudjanak közlekedni, vagy egy másik téma a nők számára, ami kiderül sok tanulmányból, hogy a férfiak általában csúcsidőben használják a tömegközlekedést és munkába indulnak így. A nők más időpontokban, más idősávokban használják ki a közösségi közlekedést. Ők nem csak a munkában használják ezt, hanem hogy a gyerekeiket óvodába, iskolába vigyék hozzák, hogy látogassák idős szüleiket, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe, bevásároljanak, stb. Tehát a nők teljesen más mintázatban használják a közösségi közlekedés eszközeit, és ezt is figyelembe kell venni amikor a közlekedési stratégiát alkotjuk. Általában a tömegközlekedés úgy képzeljük el, hogy hogy a csúcs időben sűrűbbek a járatok, de ez nem segít a nők helyzetén, számukra az lenne előnyösebb, hogyha a tömegközlekedésben jobban megoszlanának a járatok, és gyakrabban rövidebb távra is utazhatnának a saját környékükön. Ugyanez a probléma egyébként az idősek számára is. hogy ők is a közelükben a környékükön működő szociális szolgáltatásokat elérjék, nem feltétlenül a csúcsidőben. Melyek a legfrissebb fejlemények a szakpolitika területén? Az elmúlt évben kezdtünk csak figyelmet fordítani a tömegközlekedés szociális befogadási szerepére. Az európai intézmények egyre inkább hangsúlyozzák a hozzáférhetőséget, a szolgáltatási minőséget, különösen a, az utasjogok védelmére való figyelemmel. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyek napirendre kerültek európai szinten. Az is fontos, hogy az európai strukturális alapok a regionális és fejlesztési alap, valamint a szociális alap támogatja a helyi szintű projekteket, szakpolitikákat, amelyek célja kísérleti projektek kidolgozása ezen hátrányos csoportok helyzetének megoldására. Nemzeti szinten is zajlanak projektek, de a legértékesebbeket eddig helyszínten találtuk, amelyeket a különböző európai programok finanszíroznak. Az empirikus adatokon most nem akarok részletesen végigmenni időhiányában, a különböző célcsoportok esetében vizsgálatokat végzünk, feltárandó az ő fő problémáikat, hogy mi akadályozza meg az ő hozzáférésüket a közösségi közlekedéshez, és azt is vizsgáljuk, hogy milyen szakpolitikákat dolgoztak ki, különösen helyi szinten ezen kérdések megoldására. És egyre nagyobb figyelem fordul az otthon és iskola közötti tömegközlekedés felé, a fiatalok számára, diákok számára, hogy az iskolába jutás biztonságosabb legyen számukra, illetve hogy támogassuk azt, hogy a fiatalok éjszakáként, különösen péntek szombat éjszaka tömegközlekedést használjanak, az új technológiákat felhasználva arra, hogy új eh, típusú közlekedést eh, használjunk ki, például az úgynevezett blabla rendszer, eh, autó megosztási rendszer, ezt nagyon sokan használják fiatalok, ez az informatikán alapul, és azért érdekes megoldás ez, mert magánembereket kapcsol össze, és ők nyújtanak egymásnak szolgáltatást. Uh, for elderly people there has been an increase in uh, providing door to door az idősek esetében pedig uh, az igény szerint kialakított uh, közlekedési módok a legalkalmazottak, például, hogy taxikat uh, állítanak szolgálatba, különböző civil szervezetek kísérleteznek ilyen szolgáltatásokkal. Tehát ez az címről címre igény szerint alakuló szolgáltatásokat életi. A mobilitási akadályokat, amelyekkel az idős és folyatékkal élő emberek szembenéznek, ezekre próbálunk választ találni. Itt is egyre inkább kihasználják az új informatikai technológiákat ezen akadályok leküzdésére a fogyatékkal élő és idős emberek esetében. Majdnem a végére értem a mondandómnak, a nők esetében ugyanez igaz. Elsősorban a biztonsági intézkedésekre összpontosítottunk, hogy javuljon a nők lehetősége, hogy éjszaka az éjszakai órákban biztonságosan tudjanak közlekedni. Akár ez kihatással lehet a járművek kialakítására is, hogy például a kisgyerekekkel vagy idősekkel utazó emberek is fel tudjanak szállni a buszokra. Például Madridban jártam néhány héttel ezelőtt, és ott külön részt alakítottak ki a buszban, ahol a nők biztonságosan utazhatnak gyerekekkel. Most átugrom az alacsony jövedelmű és munkanélküli emberekkel kapcsolatos részt. Az kérdés ugyanaz, hogy konkrét szolgáltatásokat kapjanak ők, akik az ő, amelyek az ő ö, helyzetükre megoldást jelentenek. A bevándorlók esetében például a nyelv a legnagyobb akadály, Náluk az a lényeg, hogy különböző nyelveken kaphassanak információt, hogy egyáltalán tudják, hogy mire számíthatnak a tömegközlekedésben. Aztán a vidéki térségekben élő kérdése. Ez is nagy kérdéskör, mivel a költségvetési kiadások csökkennek, és az egyik elsődleges csökkentési lehetőség a legtöbb esetben a ritkán lakott területeken a tömegközlekedési gyakoriság csökkentése. Ez az idősek számára különösen probléma, hiszen általában a távol, illetve ritkán lakott térségek általában idősek által lakottak, a fiatalok elhagyják ezeket a helyeket. Nagy kérdés, hogy a hatékonyságot, a gazdaságosságot hogyan tudjuk összeegyeztetni a társadalmi igazságossággal. Tudom, hogy ez nem könnyű. Összefoglalásképpen a jövőben azok a kihívások, amelyek a tömegközlekedés előtt állnak a szociális befogadás tekintetében, még kielezettebbek lesznek hiszen az idősödő társadalom problémája demográfiai változások mindenre felé mutatnak egyre inkább nő a bevándorlás mértéke is, illetve az Európai Unión belüli mobilitás, vagyis az országok között mozgó, munkát vállaló és költöző emberekre gondolok. Ezzel is foglalkozni kell. És mint korábban elmondtam, egyre nő a kiegyenlítetlenség a népesség között a vidék elnéptelenedik, a városok egyre sűrűbben lakottak, és mobilitás szempontjából ezeket az egyenetlenségeket szintén figyelembe kell venni. Egyre nagyobb figyelem fordul ezen kérdések felé a jövőben. Az is fontos lesz, hogy ezzel a kérdéssel úgy próbáljunk megoldást keresni, hogy három fő kérdést vegyünk figyelembe. Először is, hogy a szociális befogadás kérdését vegyük figyelembe minden közösségi közlekedésre vonatkozó szakpolitikában, hiszen ez nagyon fontos része a tömegközlekedési politikának, tehát mindig figyelembe kell venni, amikor közösségi közlekedési politikáról döntünk. A második kérdés a költség megtakarítások, költségcsökkentés kérdése, hogy az új technológiákat jobban kihasználjuk, és tanuljunk abból, hogy ezek a kísérleti projektek milyen eredményekkel zárultak. Ezek olyan projektek, amik alulról építkeznek, és ezekből is isletet meríthetünk arra, hogy mi mindent lehet tenni. A harmadik kérdés, hogy hogyan lehet jobban bevonni a magán eh, cégeket és a civil szervezeteket, a harmadik ágazatot. A nem kormányzati szervezetek, különösen a szociálpolitikával foglalkozók bevonása olyan terület, ahol eh, még van arra lehetőség, hogy bizonyos hátrányos helyzeti csoportok számára megoldások után kutassunk. Aztán a magán eh, közlekedés szervezés eh, is eh, érdekes példa, például a Blablakár példáját mondtam el, hogy a szükségleteket és a kínálatot segíti egymásra találni. Ez az állampolgárok között zajlik, az államnak nem kell közlekedni. kockázatos vagy kockáztatott kockázattal együtt élni kényszerülő csoportokat azonosítottak a tanulmányban, és én önnel teljes mértékben egyetértek, hogy ezek a kockázati csoportok, akiket a kirekesztettség fenyeget, ezek a mozgáskorlátozottak, az alacsonyabb jövedelműek, a bevándorlók, a munkanélküliek, és olyan személyek, akik vidéken laknak. akik a nagyobb városok vagy az agglomerációs vidékektől távol élnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy az agglomerációs vidékeken és a városokban nincsenek kirekesztettek, vagy olyanok, akikre ki kellene terjedni ennek a szociális befogadásnak. A nagy kihívások, tehát a társadalom öregedése, a bevándorlók egyre nagyobb száma, Ezek mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a társadalmi kirekesztettséghez, és nagyon fontos itt a harmadik szektornak, tehát a, a nem kormányzati szervezeteknek az együttműködése, és különösen vidéken, ahol költség megtakarítás okán megszüntetik a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. Hogyha pedig valaki alacsony képzettségű, akkor, és akár vidéken él, akkor gyakorlatilag a peremére szorul eh, a társadalomnak. a városi önkormányzatokban, a polgármesterekben, tehát azokban a személyekben, akik felelősek a saját területük infrastruktúrájának és közlekedési szolgáltatásának a fejlesztéséért. Nos, ezeknél az embereknél ki kell alakítani a tudatosságot arra nézve, hogy ha az idősebb, szegényebb vagy mozgáskorlátozott személyeknek nincsen lehetőségük a mobilitásra, akkor ezek ennek a személyeknek a hátrányos helyzete még inkább éleződik. Tehát a szociális kiadásokra fordítandó összegek szükségszerűen növekedni fognak. Itt tehát két szinten kell dolgozni, egyrészt a nem kormányzati szervezetek és a helyhatóságok szintjén, és a, ugye a tagállami kormányok szintjén, másodszorban azonban az Európai Unió szintjén is, az Európai Unió forrásaiból új programokat kell indítani, és az ilyen programok finanszírozása esetén azt is figyelembe kell venni, hogy az érintett program, projekt az hozzá tud-e járulni a társadalmi befogadás növeléséhez. Nagyon remélem, hogy az eredmények elemzése után mindannyian meg fogjuk azokat szívlenni, nem csak itt az Európai Parlamentben, hanem máshol is. Nyilvánvalóan nyilvánosság figyelmét felhívhatjuk bizonyos témekre, témákra, tényekre. Összességében azt mondanám, hogy a helyi önkormányzatoknál, a helyhatóságoknál, a városokban a legfontosabb gondoskodni arról, hogy az emberek ne legyenek magukra hagyatva. És a dolog, hogyha mozgáskorlátozókatról beszélünk, akkor, vagy fogyatékosokról beszélünk, akkor az ő esetükben nem eh, feltétlen csak eh, pénz a kérdés. Nagyon sokszor nincsen meg a megfelelő infra, infrastruktúra, az akadálymentes megközelítésre alkalmas infrastruktúra. Úgyhogy ez egy nagyon aktuális téma, és nagyon szépen köszönöm, eh, hogy ilyen méreható elemzést készítettek. Nagyon szomorú, hogy az európai polgároknak majdnem egy negyede ki van téve a társadalmi kirekesztés, vagy kirekesztettség kockázatának. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ne csak elvegyünk. És nyilvánvalóan fontos, hogy ezeknek az embereknek a bizalmát, önbizalmát is növeljük. Hiszen ez az, ami őket sikeresé teszi majd az életbe. És természetesen a bevándorlók, a menekültek, ez is egy aktuális téma, ők is társadalmi befogadást igényelnek. Nyilván könnyű az embernek a helyzete, ha olyan országból érkezik, ahol nincsen sok bevándorló, így például Lengyelország a saját hazám, de nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki, aki azt mondja, hogy az országukban élő bevándorlók gyakorlatilag kétszeresen ki vannak zárva. Olyan helyen élnek, ahol amúgy is szegény a lakosság, nem tudnak asszimilálódni, beolvadni az országba, és nagyon gyakran még csak reményük sincsen arra, hogy a helyzetük valamikor változni fog. Aztán utánok jönnek az idősebb generációk, az, illetőleg a bevándorlók gyermekei, akiknek nincsen esélyük arra, hogy a szegénységből kikerüljenek. Tehát őket mindenképpen támogatnunk kell. Köszönöm, most Krisztina Revodalon következik. Köszönöm, megpróbálom gyorsan mondani, hogy mindenkinek üssön idő. Először is köszönöm a tanulmány szerzőinek ezt a kiváló munkát. Így a közösségi közlekedés eh, mindennapi, az állampolgárok mindennapi életére eh, kifejtett hatásával kapcsolatban tisztában láthatunk. A városi mobilitás és fehérkönyv dolgozása teszi aktuális ezt a témát. Úgy érzem, hogy a társadalmi és területi összetartás és kohézió egyik fontos összetevője, ráadásul ezt felhasználhatjuk a társadalmi kirekesztés megelőzésére is. A közösségi közlekedés a egyes társadalmi csoportok, főként a gazdaságilag és társadalmilag kirekesztett csoportok számára ez az egyetlen mobilitási megoldás. A társadalmi kirekesztés veszélyétől európaiak sok milliója szenved, és éppen ezért a közösségi közlekedés finanszírozását nem szabad elhanyagolnunk. Az európai polgárok 32%-a legalább hetente egyszer jár tömegközlekedéssel. Remélem, hogy az Európai Bizottság átveszi azt a javaslatunkat, hogy 2030-ra megduplázzuk az Európában a közösségi közlekedési lehetőségeket, ahogy arra a fehér könyv is után. Úgy érzem, hogy eh, d'obligation de service public pour hogy eh, valóban az állam és az önkormányzatok a, a köz feladatai eh, sorába tartozik a megfelelő színvonalú és közösségi közlekedés garantálása. A fehér könyv felülvizsgálat átdolgozása is fontos. Kérdésem, hogy például a vasúti közlekedés tekintetében mit terveznek, hiszen a vasúti szolgáltatásokat működtetők szempontjából nagyon fontos, hogy kiszámítható legyen az európai piac, Sajnálatos módon a ne, éppen a nehezebben megközelíthető régiók kerülhetnek még nagyobb hátrányba akkor, hogyha centralizálódik az európai közlekedés. Köszönjük, Karima Delik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy fontos kérdés, van talán mondanom sem kell, hogy a városi mobilitás kérdése miért olyan fontos számunkra. Rámutat az tanulmány is arra, hogy hol vannak bajok. Hogyha látjuk, halljuk a, a számokat, akkor láthatjuk, hogy az európai polgárok egy negyede, minden negyedik polgár annak veszélyben van, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül mobilitás tekintetében. Nem csak Először az eh, energetikai szempontból, vagy energia szempontból kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, nem tudnak fűteni, eh, magyarul szólva, most pedig majd minden negyedik európai polgárnak attól kell tartania, hogy nem tud mozogni, hogy a mobilitási jogát megvonják eh, tőlük. Egész egyszerűen nincs arra jogunk, hogy, és, és nem szabad megengedni azt, hogy ezen probléma előtt tényleg ölbetett kézzel üljünk és ne tegyünk semmit. Pont a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok esetében kellene biztosítani a könnyű hozzáférést. Itt van például Blabla Car, amit említett, de hát ez egy eh, okostelefon szükségeltetik. Hát pont az említett társadalmi csoportok minden tagjának van okostelefonja ön szerint? Hát sajnálom, de szerintem nem. Nagyon sokan, mm, sokunknak nincsen okos telefonunk. Nagyon soknak, sok embernek nincsen e, inter, e, mobil internet előfizetése, hát akkor hogy tud a blablakárhoz hasonló kezdeményezésekben például alkalmanként autóhoz jutni? Az Európai Unióban ez nem egy teljesen új fejlemény. 2000. A 68. oldalra lapoztam. 2011-ben egy tanulmány foglalkozott a a, a, a társadalmi kirekesztés, a szegénység és a közlekedés összefüggéseivel világos következtetéseket mondta ez a 2011-es tanulmány. Azóta négy év telt el, mi történt az elmúlt négy évben? Változott valami? Ott volt ez a tanulmány, világosak voltak számok, az adatok, a következtetések. A 2011-es számadatokat mire használták föl? Mit Mihez kezdtek ezekkel? Hát akárhányszor felteszem ezt a kérdést, elképesztő csend övezi ezt a, ezt a problémát. Most újra felteszem ezt a kérdést. Mihez kezdtünk négy évig ezekkel a rendelkezésre álló adatokkal? A marginalizált lakosság, a migránsok, ez alatt ugyanazt értjük, hiszen európai szinten erre vonatkozó jelzőszámaink vannak. Itt vannak például a romák, a roma közösség kérdése. Ezt a kérdést hogyan, épített, ó, hogyan építik be ma a közösségi közlekedés problematikájába? Az utolsó kérdésem, amely uh, ugyanakkor ugyanolyan fontos, mint az előzőek, milyen sürgősség intézkedések, felépések elképzeltek annak érdekében, hogy ezen jelenségek ellen felvegyük a harcot, hiszen egy ilyet említett a kollega, a demográfiai változásokkal számolni kell, ami azzal jár, hogy egyre kevésbé lesz mobilis az európai lakosság. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy jó irányba haladjanak, mozduljanak el a dolgok? Van, vannak pár tényleg bevált működő úgynevezett jó gyakorlatok, amelyeket meg tudnak osztani egymással a tagállamokkal? Van olyan tagállam, aki meg tudja mutatni a többieknek, hogy tessék, mit csináltuk, és ez működik? Ez szerintem egy valós kérdés. Köszönöm. Vielen Dank, jetzt Patricia Schuli. Köszönöm szépen, Patricia Schuli kapszót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ma végre napirendre kerültük a közösségi közlekedés és a társadalmi befogadás vagy éppen hogy kirekesztés problematikája. Túlságosan gyakran átsiklik a figyelmünk ezeken a kérdéseken Szerintem az ingyenes tömegközlekedés, mindenki számára hozzáférhető ingyenes tömegközlekedés nem egy ördögtől való gondolat, főként, hogyha az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és más alapvetően kiszolgáltatott társadalmi csoportokra vonatkozóan működne ez. Arról is beszélve, hogy a közösségi közlekedés mindig segíti a széndiokszid csökkentés általános célját, Gorícia, eh, Olaszországban is Gorícia, és, eh, tehát az olasz és szlovén két eh, szomszédos régió megállapodást kötött, és ingyenes tömegközlekedést vezetett be, amelyet a, az önkormányzatok finanszíroznak. jó lenne ennek a részleteit pontosabban ismerni, hogy esetleg Európában máshol is ezt a példát lemásolhassák. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor a vidéki területekről, az elszigetelt vidéki területekről, ahol a társadalmi kirekesztés esélye még sokkal nagyobb, hiszen egészen más a társadalmi berendezkedés, más a felépítése a helyi közösségeknek, nagyon nehezen jutnak el a városokba nincsenek eh, rendszeres járatok, esetleg a szárny, vasúti szárnyalak már működésen, nem működnek. Tehát a, a városi mobilitás és a vidéki területek megközelíthetősége két különböző probléma, mégis talán azt mondanám, hogy ugyanannak az érmének a két különböző oldala, amelyeket integráltan kell kezelnünk. Külön probléma az, hogy nem csak az, hogy vidékről hogyan jutnak be az emberek városba, hanem a városból vidékre, hogyha például nincsen buszjárat, vagy nincsen garantálva biztosítva mondjuk a fogyatékkal élők számára a, a megfelelő közlekedés. Illetve hát az is fontos, hogy megfizethető legyen mondjuk a kis nyugdíjasok számára, tehát nem elég, hogy van összekötetés a, a város és a falu között, ennek meg fizethetőnek is kell lennie. A helyi közösségeket említettem példaként, azt, ezt olasz és szlovén példát, ahol az önkormányzat finanszírozza az ingyenes tömegközlekedést, eddig eléggé sikeresnek tűnik. Tudnak-e hasonló más témákról? A forletzt. Utolsó előttiként pedig Lucy Anderson szólt. Igen, or, nagy érdeklődéssel olvastam én is ezt a jelentést, a 32. oldalon azt olvasom, hogy az európai tanulmányok többsége az Egyesült Királyságban készült. Örülök annak, hogy ez, ez így van, ugyanakkor mégiscsak egy európai parlamentről beszélünk, miért csak a brit példát elemezzük és vizsgáljuk, vizsgáljuk. Ez alapvetően szerintem problémás, Mit tehetnénk annak érdekében, hogy nagyobb földrajzi lefedettséggel rendelkezünk a tanulmányok mint a vétele tekintetében? Ez az első megjegyzésem. A következő, van-e valami véleménye a társadalmi befogadás vagy kirekesztés, a közösségi közlekedés és a lakhatás összefüggésében, hiszen hogyha valakinek munk valaki munkához is jut, egyre nehezebben egyébként manapság, egyre nagyobb távolságot kell utazni a mindennapi ingázásban. Itt jön be a képbe a lakhatás, mi szerint eh, a hosszú, minél hosszabb távon kell ingázni, az annál drágabb, eh, és eh, gyakran ugyanakkor mondjuk az ingatlanárak közötti különbségek más megoldást nem hagynak vagy mondjuk a, a lakásbérleti díjak különbsége, eh, ahol nem megfelelően szabályozott, ott is ez tovább nehezíti a helyzetet. Hogyha az utazók elégedettségi adatait vizsgáljuk, akkor eh, szét kell választani azokat az információkat, akik eh, támogatott vagy ingyenes egyel utaznak, azoktól, akik térservédje utaznak. Hiszen nyilván, aki ingyen utazik, az sokkal valószínűbb, hogy elégedett lesz a szolgáltatással. Nem tudom, hogy e, az Euróbarométer e, utas elégedettségi indexe mögött milyen ilyen lebontást találhatunk. Végül van-e konkrét statisztikai bizonyíték a 28 tagállamban arra vonatkozóan, hogy a menetdíjak főként a városi területeken hogyan viszonyulnak egymáshoz, hiszen mi úgy érezzük, hogy az Egyesült Királyságban nálunk a legdrágábbak a menetdíjak. Azt hallottuk, hogy Madridban majdnem ilyen drága a busz egy metrójegy. Vannak erre robosztus alapos adatok, amelyek figyelembe veszik ezt hiszen ezt is mindenképpen figyelembe kell venni, az élet színvonalhoz mér, kell mérni a menetdíjak mértékét. Köszönöm szépen, nekem is lenne kérdésem, ugye nem csak a motorizált egyéni közlekedés és a közösségi közlekedés van, van ugyanis a nem motorizált egyéni közlekedés, nevezetesen a gyaloglás és a kerékpározás. Vannak-e esetleg példák az önismeretei szerint olyan városok, ahol ezekre az elemekre építenek, hiszen a biciklizés és a gyaloglás az nem kerül pénzbe. Van olyan város, ahol az embereknek a 20%-a nem, hogy autót nem tud vásárolni magának, a tömegközlekedése tudja megfizetni, nehéz a jövedelmi helyzete. Számukra nem lehet nagyon más lehetőséget kínálni, mint azt, hogy biciklizzenek meg, gyalogoljanak. És nyilvánvalóan a bizottság is még szót kíván magának ebben a témában. Nem, Mégsem. Akkor ön kapja meg a szót, parancsoljon. Okay. Many thanks for all... Köszönöm szépen, köszönöm a sok kérdést, és köszönöm, hogy rámutattak bizonyos témákra a tanulmányból. Hát öt percet kaptam, úgyhogy nem tudok mindenkinek válaszolni. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Először is, ez egy előzetes tanulmány, nagyon sok minden van még, amit lehetne részletesebben elemezni. Másodszor nagyon keveset tudunk erről a kérdésről, nagyon kevés az adat, amelyet lebontottak volna felhasználókra és közlekedési módozatokra helyi, önkormányzati szinten vannak bizonyos felmérések, tanulmányok, de európai szinten nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Van valami, amit európai szinten meg lehetne tenni, pontosan emiatt, hogy javuljon a statisztikai, javuljanak azok a statisztikai adatok, amelyek alapján jobban megérthetjük, hogy mik a legfontosabb problémák, kérdések, amikor a közlekedésről és a szociális befogadásról beszélünk. Aztán a kutatással kapcsolatosan is vannak problémák. Jelen pillanatban az új technológiák még nem tudnak minden kérdésünkre választ adni, de elképzelhető, hogy több kutatást lehetne folytatni ebben a kérdésben. Amikor európai pénzt küld, költünk kutatásra, például a Horizont 2020-as programra, hogy megpróbáljuk ezt jobban kihegyezni a, az új technológiával kapcsolatos kutatásra, olyan technológiákra gondolok, amelyeknek segítő szerepe lehet a szociális befogadásban. Felmerült valamilyen vitában a hatástanulmányokkal kapcsolatosan az európai intézmények döntéshozataluk során, amikor szakpolitikára tesznek javaslatot, vagy ezt végrehajtják, akkor hatástanulmányt készítenek. A hatástanulmányokban nem csak a középtáv, rövidtávú előnyöket, költségeket kellene vizsgálni, hanem a hosszú távú kihatásokat is. Legyenek azok például társadalmi hatások, környezeti hatások, és hogyha a szociális hatásokkal nem foglalkozunk, akkor megvan annak a kockázata, hogy alábecsüljük a bizonyos döntések esetleges felmerülhető költségét. Amikor közlekedéspolitikáról beszélünk, ha csak rövid távú hatékonyságot vizsgálunk, gazdasági fenntarthatóságot, akkor azt is elkövetjük, hogy nem veszük figyelembe a szociális kirekesztés kockázatát végső soron, ez költségesebb lesz a jövőben, hiszen e, e, valamely ponton e, akkor támogatni kell ezeket az embereket, nem hagyhatjuk, hogy az utcán halljanak meg. Ezek a politikák, amelyek általában nem a szociális kérdéseket veszik figyelembe, közlekedés, egyéb infrastruktúra politika, ezekkel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy vegyük figyelembe a társadalmi kihatást is sokkal inkább, mint ahogyan ez eddig történt. Költség, előny vizsgálatoknál nem csak a gazdasági, hanem a szociális tényezőket is figyelembe kell venni. Aztán egy másik fontos kérdéskör, abból a tényből indul ki, hogy nincsen olyan válasz, ami mindenkinek ugyanúgy válasz volna. A hátrányokkal élők, hátrányos helyzetben élők különböző kérdéseket vetnek, különböző csoportokba sorolható, különböző hátrányoktól szenvednek. Az informatika nem válaszol minden kérdésre, az fogyatékkal élők, az idősek vagy hátrányos helyzetben lévők kérdéseire. De azért bizonyos problémákat megoldhat. Vannak például olyan kísérleti projektek, amikor a közlekedési hatóságok információs rendelkezéseket dolgoznak ki, olyanokat, amelyek új technológiákat használnak annak érdekében, hogy elérjék például a gyengénlátókat, vagy azokat, akik valamilyen más egészségügyi vagy fogyatékossági problémával rendelkeznek. Természetesen figyelembe kell vennünk a helyi hatóságok szerepét is, ez is nagyon fontos. A projektek többsége, amelyekről a dokumentumban beszélek, olyan projekt, amelyeket helyi hatóságok hajtanak végre. Ők jobban látják, hogy mik az igények, és hogyan lehet ezekre választ adni. A probléma csak az, hogy a költségvetési megszorításokkal általában az önkormányzatok költségvetését nyírbálják meg először, úgyhogy ezen is el kell gondolkodnunk. A demografikus, demográfiai változások és bevándorlási folyamatok hatása, ez nagy kérdés. A jövőben ennek a jelentősége fokozódni fog, ezzel foglalkoznunk kell. Ahol a legtöbb minden történik, és ahol a legtöbb megoldást próbálják megtalálni a bevándorlás kérdése, vagy hosszabb ideje szembenéznek ezzel. Olaszországban például viszonylag friss probléma, hogy sok a más országból származó bevándorló, de talál, tanulhatunk másoktól, például az Egyesült Királyság vagy Franciaország tapasztalatából, ahol sokkal több tapasztalattal rendelkeznek a bevándorlás kapcsán és tanulhatunk a negatív tapasztalatokból is, a rossz és jó tapasztalatokból is lehet tanulni, a rosszak alapján elkerülhetjük ugyanazokat a hibákat, amelyeket máshol már elkövettek. Az európai intézmények, they, the, the Commission, the European Parliament, the, eh, the... a bizottságra, az Európai Parlamentre és az ügynökségekre gondolok, role and impose that the social sokkal nagyobb szerepet kaphatnának, a szociális kérdéseket is figyelembe kellene venni a szakpolitikák kialakításánál, és bizonyos normákat is kialakíthatnának európai szintre, például a hozzáférhetőség, vagy a biztonság szempontjából, és a tudatosságfokozásban is többet tehetnének nemzeti, helyi szinten, a döntéshozók körében, hogy ők is megértsék, hogy szociális kérdéseket is figyelembe kell venniük a döntéshozatalban. Például jó gyakorlatok cserének segítségével, nyomonkövetés, értékelés, adatgyűjtés, figyelembe véve ezeket a kérdéseket is a közlekedéspolitika alakításában. Támogathatják a strukturális alapok jobb felhasználását, megkövetelve hogyha egy projektben valaki finanszírozást akar a strukturális alapokból, akkor vegye figyelembe ezeket a szempontokat is, és a kutatás területen is sok teendő van még, ahogy mondtam. Úgy vélem, nagyon sok javaslat érkezett már a, a parlamenttől is, a bizottság felé, a tagállamok felé, illetve a területen működő szervezetek felé, és sajnálom, hogyha nem válaszoltam minden kérdésre, de nem volt elég időm. Köszönöm. Thank you very much also for the... Köszönöm szépen a tanulmányt és a, az előadást is. Úgy gondolom, hogy nagyon is érdemes volt napirendre venni ezt a kérdést, és persze sok dolgunk van még a tagállami bizottsági programokban mindezek a szempontok remélhetőleg majd érvényesülni fognak. Köszönöm. So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Das ist das Energie. Akkor nézzük a következő pontot, az energiauniós csomag kérdését. Ez egy keretstratégia és egy jegyzőkönyv. Az előadók Hanna Vekenen az EPP-től, illetve az eh, zöldektől eh, van a másik előadó, Lekönön asszonynak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Igen, ez a mi véleményünk az Energia Unióról. A, az ITRE a vezető bizottság ebben, és ők a saját véleménytervezetüket ma délelőtt tárgyalták az közlekedési ágazat nem szerepel még a jelentéstervezetben, úgyhogy ezen még aktívan kell dolgoznunk, majd a záró jelentésben szerepel. Az közlekedési ágazatnak nagy a jelentősége az Energiaunió és célkitűzései tekintetében. A közlekedés a, az energiafelhasználás közel 30%-át, több mint 30%-át teszi ki, úgyhogy ez azért jelentős mérték. Az egyik cél, az Energia Unió egyik célja, hogy fenntarthatóbb, versenyképesebb és gazdaságosabb legyen az energia, és megfizethető minden európai számára. Hangsúlyozni kell, hogy az olajtermékektől nagyon is függ a közlekedési ágazat, 94%-ban erre épül a szállítás közlekedési ágazat energiafelhasználása. Ezért olyan módokat is kell találni, hogy a kibocsátásokat csökkentsük, az európaiak 70% a városokban él, ahogyan korábban is elhangzott már a városi mobilitásra vonatkozó jelentés kapcsán. Sok még a teendő a várostervezés és a városi mobilitás területén. Gyorsan áttekinteném a véleményt. Egy oldalnál rövidebb jelentést kell készítenünk, úgyhogy csak nagyon kevés tényezőre tudunk kitérni ebben a hozzájárulásban. Az energiahatékonyság az egyik legfontosabb célok közé tartozik az energiauniós csomagban. Az az elképzelés, hogy a leghatékonyabb közlekedési módozatok felé mozduljunk el, mint az belvizek és a, a vasút, ez egy nagyon fontos megalapítás, de nem mindig lehetséges. Közúti közlekedésre a jövőben is szükség lesz, és olyan közlekedésre, ami környezetbarátabb, mint ma. Jók erre a lehetőségeink véleményem szerint, de nagyon függünk az olajtól az közlekedési ágazatban, de nagyon sok olyan technológia áll már rendelkezésre, amelyek sokkal környezetbarátabb üzemanyagokkal szolgálnak. A foszilis üzemanyagokat megújulókkal kell felváltani, mint az elektromos áram, vagy az alacsony karbantartalmú üzemanyagok technológia semlegességre van szükség a megújuló üzemanyagoknál az Európai Unió vezető szerepet kaphat a közlekedési ágazat szénmentesítésében, akár előnyös lehet ez például az autóiparnak vagy más iparágaknak, hogy egy lépéssel a versenytársaink előtt legyünk. Meg kellene nyitni a légiparban is a megújuló energiaforrások felé a piacot de a tengeri és a légiközlekedési ágazat eh, szempontjából nagyon fontos, hogy ezek globális eh, ágazatok, és eh, globálisan megállapodott szabályokra kell támaszkodnunk a nemzetközi hajózási és légiközlekedési szervezetek határozzák meg a vonatkozó kibocsátási mértékeket. Ez nagyon lényeges Európa, az európai iparágak versenyképessége szempontjából is. Ami a tengeri közlekedést illeti, az a cseppfolyós földgáz felhasználása is fontos törekvés. Elnök úr, kollégák, a digitalizálás, erről nem szabad megfeledkeznünk, amikor energiahatékonyságra törekszünk Európában. Ezek az új technológiák, az úgynevezett big data, a nagy adat, ezek új lehetőséget nyújtanak az intelligens közlekedési megoldásokban, és ezt is figyelembe kell vennünk, és a lehetőségekre kell koncentrálnunk ebben az ágazatban. Az intelligens közlekedés energiahatékonyabb is. És nem szabad megfeledkeznünk az infrastruktúráról, annak szerepéről az Energia Unióban. Az ökenőmentes infrastruktúra a versenyképesség és a működés szempontjából, a belső piac működése szempontjából alapvető jelentőségű új megoldásokra van szükség, a tisztább és energiahatékonyabb közlekedés kialakítására sokat kell még tenni, hogy az európaiak számára növekedést és munkahelyteremtést tudjunk nyújtani. Köszönöm szépen, elnök úr, a kollégák, ezek voltak a legfontosabb mondani valóim az Energiaunió témájában, de talán a legfontosabb szerepe a bizottságunknak, hogy hangsúlyozza, hogy az Energia Unióban milyen nagy részt képvisel a közlekedési ágazat, így arra ösztönözve a beruházókat és az ágazatot, hogy elmozduljanak az energiahatékonyabb és szénszegényebb közlekedési megoldások felé. Köszönetet szeretnék mondani az árnyékjelentéstevőknek. nagyon jól tudtunk velük együtt dolgozni. Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, és hát nagyon várom a vita folytatását, és várom az önök ah. véleményét is. Köszönöm. Buzz Eichhout. Köszönöm, Buzz Eichhout következik. Köszönöm, elnök úr. az energiacsomag második összetevője ez, ahogy ezt az Európai Bizottság kihozta. A UNFCCC legközelebbi csúsztálkozójára vagy konferenciára Párizsban kerül sor, remélhetőleg egy éghajlatügyi megállapodás megszületik. A kopenhágai 2009-es megállapodás, hogy finoman fogalmazok, nem működött. Remélhetőleg 2020-tól kezdve megindulhat majd az éghajlatváltozás hatásainak az enyhítése. Az ENVI szakbizottság az első számú felelős, de mivel ez szorosan összefügg a közlekedési ágazattal, nekünk is van némi mondani valónk, legalábbis ami a transport közlekedési aspektusokat illeti egészen mostanáig, hogyha az ENVI jelentést megvizsgáljuk, a COP21-el kapcsolatban, akkor bizony a közlekedési ágazat eh, hát nem játszik valami prominens szerepet ebben a jelentésben, ami jól mutatja, hogyha különböző ágazatokról beszélünk, akkor sokszor megfeledkeznek a közlekedésről, szállításról, és hát ha csak az európai célkitűzéseket veszük alapul, majdnem minden ágazat rengeteget tett a széndiokszid kibocsátás csökkentésért, Pont a közlekedés az, ahol ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. minden ágazat hozzájárulására szükség van, hogyha ezt a két fokos csökkentést komolyan vesszük, rengeteg még a tennivalónk, ez lesz azt hiszem egyértelműen a véleménytervezetünk üzenete is az Envi szakbizottsághoz. Amiről miről beszélünk majd Párizsban? Nos, a nemzetközi e, tengerhajózás, a víziszállítás, illetve a légi közlekedés kerül majd napirendre, amely az IMO és az ICAO, tehát a Nemzetközi Légi Közlekedési, e, Polgári Légi Közlekedési, illetve tengerhajózási szervezetek felelősek. E, hát nem állnak a helyzetlen, helyzet Felmerült az a kérdés, hogy a nemzetközi tengerhajózási szervezetben a Marsa-szigetek kezdeményezte, amelynek zászlója alatt rengeteg hajó hajózik. Tett egy érdekes javaslatot. Az éghajlatváltozás problémáit azonban a Marshall-szigetek nyilván eh, a bőrükön érzik majd, eh, a saját bőrükön, hiszen a tengerszint emelkedés őket konkrétan veszélyezteti. Éppen ezért érdekes azt látni, hogy az IMO is elkezd beszélni az éghajlatváltozás kérdéseiről. Az ICAO remélhetőleg a jövő évre egy eh, globális intézkedés csomaggal áll majd elő ezügyben. Tudjuk, hogy nem lesz ez könnyű, Mm, vannak fenntartásom ezzel kapcsolatban, hogy az ICAO valóban beváltja hozzá fűzött reményeinket. Mégis a nemzetközi vízi szállítás és légi közlekedés fontos, hogy ne kerüljön le a radar ernőjéről, így fogalmazzak, hiszen ezt is napirendnek kell tartani. Nagyon komolyak a, a korlátozásokra vonatkozóan, hogy milyen hosszú lehet ez a <clears throat> jelentés, de hát majd a módosító indítványokkal tudjuk ezt egy kicsit ezt a helyzetet helyre tenni. A dekarbonizáció egyébként nem csak egy technológiai megoldás kérdése, hanem a, a, a fogyasztás oldala felől, a logisztika oldala felől is kell közelíteni ehhez a problematikához, illetve a közlekedés eh, villamos áramra való átállításán is el kell gondolkodnunk. Végezetül a Getting the Price is Right, tehát a megfelelő árazás kérdése, nemzetközi szinten is ez probléma, hogy csak bedobnék egy eh, eh, múlt IMF számadatot, hogyha összességében a foszilis üzeme, tüzelőanyagok szubvencióit nézzük, és ez nem csak a kereskedelmi közlekedési ágazatot illeti, összességében a világon éves szinten 5300 dollárnyi szubvenciót adunk a foszilis tüzelőanyagoknak. Így nagyon nehéz lesz egy alacsony széndiokszid kibocsátású közlekedési ágazatot építenünk Európában. Azt hiszem, hogy ezt valahogy egy módosítón keresztül meg kell, hogy jelentessük ebben a jelentésben is. Ehm, június 5-e módosítók benyújtásának a határideje. Várom az árnyék előadók javaslatait, minden érdeklődő kollégáit. Remélem, hogy egy olyan véleménytervezetet tudunk majd elfogadni, amely hozzájárul ahhoz, hogy eh, ez a vita előre mozdítsa az ügyet, hiszen azt hiszem, hogy ez a kérdéskör tényleg megér egy misét. Krisztin Revodalom következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyrészt eh, frakciótársam eh, nevében kell, hogy az energia unióról beszéljek, aztán a Párizsi eh, konferencia, a COP21-ről is. Berkenen asszonynak köszönjük a munkáját. Nem kevés időt töltött azzal, hogy az árnyékeladók véleményét is kikérje, kikérje mielőtt véleménytervezetét benyújtotta. Nagyon fontos eh, kérdés ez, hiszen az európai energiapiac eh, jövőjét most határozzuk meg, most alakítjuk az Európai Unió közlekedési ágazatának szereplői versenyképességének, eh, versenyképessége forog itt kockán. <clears throat> Bizony grobacsik úr az ITRE-ben a felelőse ennek a témának. Azt hiszem, hogy ezzel a véleménnyel tudjuk az ITRE eh, jelentésön meglévő hiányosságokat pótolni. Valóban a közlekedés villamos energiára való átállítása jó irányba mutat, ez egy jó ötlet, jó kezdeményezés. Az Energia Uniót egy transversális, stabil, átlátható kormányzási rendszernek kell kiegészítenie. Ebben a civil társadalomnak, az állampolgároknak és az önkormányzatoknak is szerepet kell szánni a kolléganőm úgy érzi, akinek nevében ezt most felolvasom, hogy a munkakörülmények és a szociális szabályok tiszteletben tartása nem mindig garantált a közlekedési ágazatban. Állami és magánpénzek beruházása, befektetése is szükséges ahhoz, hogy fenntartható legyen. Tereza úgy véli, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy a Transport Szakbizottságban egy kiegyensúlyozott vélemény készüljön ez ügyben. Ennyi szeretem volna mondani, lássuk most a Párizsi jegyzőkönyvet, ezt is olvasom. Tehát a COP21 egy olyan fontos referencia dokumentum, amely Tudjuk, hogy hány résztvevője van ennek, éppen emiatt a nagy szám miatt kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy mit mondunk, mit kommunikálunk, hiszen az Európai Uniót figyeli mindenki, nekünk nagyon ambiciózus, kötelező, érvényű célokat kell követelnünk. Tehát jogilag kötelező érvényűvé kell tenni a kétfokos hőmérséklet csökkentést, illetve a 2050-re 60%-a csökkenő a széndiokszid kibocsátást. Ambiciózus klímacsomag segíthet nekünk abban, hogy a széndiokszid kibocsátást a közlekedésben is csökkentsük. Az előadó véleménytervezete ebben az esetben is jó irányba mutat, de sajátos módon a, a igen korlátozottak a lehetőségeink a tekintetben, hogy milyen hosszú lehet ez a vélemény. Úgy érezzük ugyanakkor, hogy nem csak a fő dokumentumban, a Párizsi jegyzőkönyvben, hanem a párhuzamos kezdeményezésekben, például a COP21 kezdeményezéseiben is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a közlekedési ágazat, sokkal konkrétabban kell, hogy megjelenjen ez azt is hangsúlyozni szükségeltetik, hogy a éghajlatpolitika finanszírozását át kell gondolni. A lakosság, az európai lakosság 70%-a városban él, és a közlekedési ágazat szindoxid kibocsátásának egynegyed pont városban ered, ezért azt hiszem, hogy COP21 céljai nem elérhetőek, hogyha a városi, fenntartható városi mobilitás kérdését nem gondoljuk újra, nem gondoljuk át. Más fajta közlekedési eszközökkel kell, kell gondolkozni, például a biogázzal hajtott, vagy a földgázzal hajtott tömegközlekedési járművek. A jogalkotási kezdeményezések az 2030-as éghajlatcsomag, illetve a közúti közlekedésre vonatkozó csomag kezdeményezései tudják azt elérni, hogy a 30%-os csökkentési célt a közlekedésben 2030-ig valóban megvalósíthatjuk. Vielen Dank, jetzt Ivo Belet. Köszönöm szépen, Ivo Belet kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sorry for that. Um... Elnézést a zavarodottságért. Én vagyok az MV bizottság jelentéstevője az Energia Unióval kapcsolatosan, de most tárnyékjelentő tevőként szólok elsősorban a Párizsi jegyzőkönyvre vonatkozólag. Először is szeretném elmondani, hogy frakciónk osztozik azokban az aggályokban, amelyeket a jelentéstevő fogalmazott meg a jelentésben. Különösen gondolok most a közlekedés elektrifikálására, vagyis elektromos áramra való átállítására, amit fel kell gyorsítani, illetve a fehér könyvben megfogalmazott célokkal teljes mértékben egyetértünk. A jelentéstevővel szinte mindenben egyetértek, úgyhogy rövid leszek nagyon. A Nemzetközi Tengeri és Légiközlekedési Szervezetek szerepvállalása sok kívánivalót hagy maga után, és nem haladunk ezen a területen, ezen szervezetekkel való együttműködésben. Mindannyian tudjuk, hogy előrelépésre van szükség, és még jövő év vége előtt, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy holnap. Minden esetre nagyon visszafogott lépéseket tettek eddig a tengeri és légiközlekedési ügynökségek. Ami a párizsi kötelezettségvállalásokat illeti, ezen szervezetek részéről is fontos a kötelezettségvállalás, és mivel nagyon lassú vagy nulla a haladás, ezért a helyzet igen aggasztó. Jelentéstevő kollégák, az adózás kényes kérdését is érintenünk kell a légi közlekedés esetében, hiszen bizonyos adózási előjogokat élvez a légi közlekedés áfa és üzemanyagjövedéki adókról beszélek, ahol kedvezményeket kapnak ezek az ágazatok, és ezeknek a kedvezményeknek a csökkentése jelenteni azt, hogy kiegyenlítettek a versenyfeltételek a többi közlekedési módozattal szemben. Tudom, hogy ez kényes kérdés, de erre is néha rá kell vennünk magunkat, hogy kényes kérdéseket firtassunk. Elnök úr, természetesen az alternatív üzemanyagok kérdésére is ki kell térnünk, és az elektromos áramra való átállás infrastruktúrája is említése került. Ezek a kérdések olyanok, amelyek valószínűleg majd az önjelentésében is szerepelnek a fehér könyve kapcsolatosan, a kettő között kell számítanunk valamiféle átfedésre. Köszönöm. Köszönöm most Kostas Jatovszki kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már az elején szeretnék köszönetet mondani a vélemény tervezetért. A közlekedésben nagyon fontos szerepe van a szociális tényezőnek. A közlekedés az egyetlen olyan szektor, ahol növekszik a kibocsátás, és így folyamatosan romlik a statisztika. Minden polgár, minden ember, aki a közlekedési eszközöket használja, hozzájárul a kibocsátás növekedéséhez, és túlságosan optimista célokat állapítottunk meg itt Párizs előestéjén. A kibocsátás az ténykérdés a közlekedésben. Nem arról van szó nyilvánvalóan, hogy az emberek szennyezni akarják a környezetet, de fontos, hogy ezeknek az energiaforrásoknak, az üzemanyagoknak az ára a közlekedési módozattól függetlenül olyan legyen, hogy legalább ne ösztönözze a környezetszennyezést. Nem engedhetjük meg, hogy a fogyasztók és a vállalkozások ugyanakkor túlzottan meg legyenek terhelve a magas üzemanyag költségek által. Hogyha a kibocsátásra, az üvegházhatású gázok kibocsátásának tökken, csökkentésére célokat fogalmazunk meg, akkor itt sok szempontot figyelembe kell venni. Az Európai Unió nem egységes, és az egyes tagállamoknak a lehetőségei is különbözőek, ezt is figyelembe kell venni a többek között a közlekedési eszközök, tehát a tömegközlekedési eszközök jegyárainak megállapításánál. S Lengyelországban 90%-ban fekete kőszénből állítják elő az energiát, itt drágább az üzemanyag, más a helyzet ugyanakkor mondjuk Svédországban. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy milyen nagy a szerepe a közlekedési infrastruktúrának, az Európai Unió szélsőséges helyzetben lévő területeinek megközelítésében. További utakat akarunk építeni, további vágányokat akarunk építeni. Szeretnénk a szállítást, a közlekedést meggyorsítani. Úgyhogy itt fontos szerepet játszanak a beruházások. Ugyanakkor a kibocsátás csökkentési célok nem szabad, hogy az ilyen kulcsfontosságú projekteket, beruházásokat akadályozzák. Nem szabad, hogy a kelet és nyugatot, a délt és északot egymással összekötő közlekedési folyosók szenvedjenek a célok megvalósítása alatt. Harmadsorban a közlekedési szolgáltatásokat védeni kell, intelligens, logisztikai szolgáltatások útján kell racionalizálni a szállítási szolgáltatásokat. Itt van például a kabotás lehetősége, ezzel a szállítási kapacitásainkat tovább tudjuk e, áramvonalasítani, és a kabotás piac segít abban, hogy csökkentsük így a költségeket. És ennek nagyon nagy környezetvédelmi hozadéka is lesz. Úgy gondolom, hogyha ezt is kiemeljük, akkor az előkészített vélemény segít abban, hogy a közlekedés szerepet jobban megértsék. José Ignacio Fária a következő hozzászólónk. Obrigado, Presidente. <clears throat> Eh, gostaria de agradecer à relatora desta opinião, Ana. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a véleményt, és köszönöm eh, azt, hogy ilyen készségesen együttműködött a munka kezdetétől. 24%-ban, 74%-ban a foszilis üzemanyagokra támaszkodik ez az ágazat, ami igen nagy teher a környezetre környezetbarátabb energiapolitikára van szükség, de a közlekedés energiahatékonyságát is javítani kell, hogy kevésbé függjünk a külső energiaforrásoktól. Ezért kell elősegítenünk a tisztább új közlekedési technológiák fejlesztését, illetve nagy volumenű projektekre van szükség, hogy ezeknek a lehetőségeit bizonyítani tudjuk. Talán az egyik legfontosabb terület ilyen szempontból a megújuló energiaforrások területe, illetve az energiatárolásra is megoldást kell találnunk, hogy az elektromos áramot kulcsfontosságú hálózati pontokon tárolni tudjuk, és hogy javítsuk az e-, levegő minőségét. Európának továbbra is vezető szerepet kell vállalnia piaci jelenlétével, ezért biztosítanunk kell, hogy interoperabilitás érvényesül, hogy innovatív vállalkozások kihasználhassák az európai szintű piacot, és el lehessen kerülni a nemzeti szintű fragmentációt. A közösségi közlekedés elősegítése is fontos, hiszen így lehet a közlekedés alternatív formáit előtérbe helyezni, és az intelligens közlekedési rendszereket, amelyek még nem kerültek kellő mértékben ki használásra. Az állampolgároknak vonzóbb megoldásokat kell kínálni, és meg kell könnyíteni a városi közlekedés számukra. a közúti és tengeri teherközlekedésben is meg kell oldani a különböző modalitások összekapcsolását. Az földgáz a kapcsolatos szerződések most vannak tárgyalás alatt, és ahhoz is adókedvezményeket kell kezdeményezni, hogy többet használják a földgázt a tömegközlekedésben. A szénmentesítés a légi és tengeri közlekedésben eh, nagyon fontos téma. 1997 óta az IMO megpróbál egy nemzetközi megállapodást nyelbeütni az üvegházhatású gázok kibocsátásáról. Tudom, hogy nem sok előre lépés történt. A Marsa-szigetek erről is említés került. Ez a az a hely, ahol a hajók nyilvántartása, tehát az itt nyilvántartott hajók a világ szerte harmadik helyen állnak. Az átláthatóság és a demokratikus reprezentativitás sérül az IMO berkein belül, ezért diplomáciai offenzívára van szükség, ezen helyzet megváltoztatására, és hogy előrelépést tudjunk kieszközölni az IMO-n belül. Az EU első szakaszként a tengeri hajók nyomon követéséről kötött megállapodás. Most nagyon fontos, hogy az Európai Unió felhasználja minden befolyásolási lehetőségét az IMO-val kapcsolatosan. Ami a beruházásokat illeti, előnyben kell részesíteni az Európai Stratégiai Beruházási Alapok felhasználása során azokat a beruházásokat, amelyek a fenntarthatóbb társadalom felé visznek minket. Fontos, hogy olyan projektekre összpontosítsunk, amelyek nem feltétlenül kockázatmentesek, és amelyek más forrásokból nem nagyon kapnak finanszírozást. A Connecting Europe eszköz a vasúti és a folyami közlekedésben, az intermodalitásban kaphat szerepet, én nagyon szívesen segítek a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak, hogy ezeket a kérdéseket még inkább kivesézzük. Köszönöm. Danke sehr, jetzt Pavel Telicka. Köszönöm, Pavel Telicska. Következő. Yes, Mr. Chairman. Igen, köszönöm, elnök úr, valóban. Az utolsó pillanatban kaptam felkérést erre, hogy Gezina Meissner nevében szóljak hozzá reggel számítottam rá, most nem, más dolgom lett volna máshol, ezért a személyes mondani valómat most megtartanám magamnak, és majd az előadónak személyesen nyújtom be a magán módosítóimat. Gezina elmondandóját próbálom most felolvasni. Szeretnénk, hogyha Párizsban jogilag kötelező érvényű megállapodás születne mondanom sem kell, hogy céljaink Párizs kapcsán nagyon hasonlóak. A kolléganőm szeretné, ha, hangsúly, nagyobb hangsúlyt kapna az, hogy a partnereink együttműködése nélkül nem működhet ez a megállapodás. A közlekedési ágazat a széndiokszid kibocsátásban igen jelentős szerepet játszik, ugyanakkor Tudjuk, hogy az közlekedési ágazatban is egyes ágazatok, szektorok már nagyon sokat tettek, mások kevesebbet. Ugyanakkor egyoldalú kötelezettségvállalásokat sem értelme tennie Európának egészen addig, amíg mások ezt nem teszik meg. tudjuk, az EU emissziós kvótakereskedelmi rendszeréből már megtanultuk, hogy mennyire semmire, sehova nem vezetnek ezek az egyoldalú vállalások. Ezt mindenképpen elkepásban kerülni. Ennyit szerettem volna Gazina nevében elmondani és a saját módosítóimat pedig majd benyújtam időben az előadónknak. Maria, következő. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollégat. Kiitokset molemmille. Köszönöm. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónknak. Jó néhány módosított tervezek benyújtani. nyújtani ezek közül néhányra fel is hívnám már most az önök figyelmét. Először is az energiaunióval kapcsolatban. Itt az energiaellátás biztonságát nagyon fontosnak tartom. Nagyobb figyelmet kell szentelni az energia előállítás, energiatermelés árának, hiszen az alternatív energiaforrásokat így tudjuk előtérbe, így tudnak előtérbe kerülni. Remélhetőleg jövőben ezek nagyobb szerepet kapnak az úgynevezett energia mixben. Eichhout úrnak mondom, hogy az intelligens városi közlekedés nagyon fontos, Holmen szerepében szempontjából is. Európában pontosan erre van szükség, olyan intelligens városi közlekedésre, amely a rendelkezésre álló térrel a leggazdas, legjobban gazdálkodik. minden alágazatban az emisszió csökkentés kell, hogy vezéreljen bennünket. Remélhetőleg a jövőben ezen út mentén keressük a megoldásokat. Köszönöm szépen, a szerelmes levelekből majd lesz valami, most pedig Péter Lundgren kap szót. Tack för ordet, herr ordförande. Jag trodde jag hade hört det mesta av okunnighet här i den salen vad det gäller transportbranschen. Köszönöm, elnök úr. Azt hallottuk, hogy eh, hiányosak az ismeretek a közlekedéssel kapcsolatosan, most pedig azt hallom, hogy eh, még eh, sok mindent elérhetnénk azzal, hogy deregulálnánk a közlekedési és kabotás iparágat. Hallottuk, hogy havi 250 eurós fizetésért dolgoznak a gépkocsi vezető, és most azt mondják, hogy deregulálni szeretnék a szállítási ágazatot. Ez valódi katasztrófa volna. Környezetbarát dízelt használunk Svédországban, ez jó hír a környezet szempontjából, Ez a gázolaj olyas valami, amit tehergépkocsiknál használunk, olyan gépkocsi vezetők vezetik ezeket a teherautókat, akiknek még szinte ebédre sincs pénzük. És beszélnek a kabotás piac deregularizálásáról is, Nagyon fontos, hogy méltányos munkafeltételeket teremtsünk. 30 éve dolgozom ebben az iparágban, nekem nem mondja senki, hogy a liberalizálás előny lehet. Aki nem ért hozzá, az inkább maradjon csöndben. Köszönöm szépen, de hát a szabad véleménynyilvánítás jogával az is élhet, akinek esetleg más a véleménye. Most a bizottság kap szót. A DG Energi nevében Kiliandoszk úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság eh, igazán tárt karokkal üdvözli az Örök szakbizottságának előttünk fekvő véleménytervezetét. Az Energiaunió egy roppant összetett kérdés, roppant összetett csomag, számos szakpolitikai aspektusa van, hogy azt eh, Sepcsovics eh, biztos úr is elmondta. Nem csak energiáról van itt szó, az éghajlat kérdések, a DigiMove, DigiMark, Digi RTD mind-mind eh, érintve vannak. Az úgynevezett úti tervben is 43 fellépést eh, javasoltunk. A közlekedés területén már 2016-ban több eh, így már aktiválódna. Az Energiaunió szempontjából a közlekedési ágazat nagyon fontos szeme, szerepet játszik, például a 40%-os emisszió csökkentési cél elérése szempontjából szükség van a közúti közlekedési csomagra is. Örülünk annak, hogy önök is hozzá kívánnak ehhez zárulni. Ugyanakkor e kontextusban hangsúlyoznánk, hogy számunkra az Energia Unió párbeszéden kell, hogy alapuljon a parlament és a polgárok bevonása nélkül az elképzelhetetlen. 43 kezdeményezésről vagy felépésről beszéltem, az Európai Parlament is kiveheti majd a részét ebből. Minket természetesen nagyon is foglalkoztat az önök véleménye, főként az új kormányzási struktúrában az európai civil szervezetek kihagyhatatlanok. Az európai energiaügyi párbeszéd nélkülük elképzelhetetlen. Azt hangsúlyoznám még, hogy számunkra mennyire fontos, hogy egy ambiciózus kormányzási rendszert vagy irányítási rendszert vezessünk be, amely az unió és a tagállamok közötti együttműködés egy új formája, amely lehetővé teszi, hogy az energiaunió különböző céljait elérjük, főként az elején a közlekedési ágazatban is. Tehát Ennyit mondani kell általánosságban, a konkrétumokra most nem térnék ki, az előadó véleményét ugyanis általánosságban osztjuk. Köszönöm szépen. Elina Barbara a DG Climate képviseletében kap szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én jó napot kívánok, tisztelt képviselők. A DG Klima, tehát a klímaügyi főigazgatóság tényleg csak üdvözölni tudja ezt a kiváló jelentést, tervezetet roppant érdekes és értékes hozzászólásokat hallottunk, amely jól mutatja, hogy a képviselők mennyire átlátják ezt a kérdést. A párizsi e, megállapodás, hogy jegyzőkönyv az Energia Unió csomag, amelyet egyébként az a biztos a kollégium a február 26-án fogadott el, tehát ennek a csomagnak e, fontos része ebbe illeszkedik az Energia Unió ettől elválaszthatatlan. A Párizsi jegyzőkönyvben szerepel az egy elképzelés arra vonatkozóan is, hogy a tagállami hozzájárulások hogy alakulnak, tehát a gazdaság minden ágazatának kivel, ki kell vennie a szerepét ebből. Mi hiszünk abban, hogy minden gazdasági ágazatnak szerepet kell játszania ebben. Az új megállapodás enélkül elképzelhetetlen ez a klímaváltozás csökkentési célok. Az ICAO, az IMO, tehát a tengerhajózás és a polgári légiközlekedési szervezetek bevonása megkerülhetetlen. Nem tudom eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy az IMO és az ICAO erőfeszítései milyen fontos szerepet játszanak és mivel korábban foglalkoztam ezzel a kérdésekkel, nos elmondhatom, hogy valóban minket is frusztrál az, hogy ilyen lassan haladnak a dolgok, ugyanakkor ezek azok a nemzeti, nemzetközi szervezetek, amelyek azt a feladatot kapták, hogy a több oldalú fellépést eh, vállalják. Ezért nekünk is velük kell hivatalosan tárgyalnunk. Tényleg csak egy pár szót arról, hogy mi hogyan képzeljük el Párizst. Az új megállapodás számunkra roppant fontos lehetőség eh, arra, vagy alkalom arra, hogy mindenkit bevonjunk ebbe a folyamatba, hogy globálisan határozzuk meg a felelősségi köröket. Ehhez persze egy hosszú távú célról kell megállapodnunk, hiszen csak úgy juthatunk célba, ha eldöntjük, hogy merre indulunk el. 60%-os csökkentési célt szeretnénk elérni 2010 és 2050 között, ami az IPCC jelentésének teljesen megfelel, a tudós világ nagyra becsült képviselőinek a szakvéleményével ez úgymond egybevág. Ezt azt hiszem elég ambiciózusnak tekinthetjük. Ennyit szerettem volna tényleg elmondani röviden, ám de velősen, és még végül köszönetet mondani önöknek, és remélem, hogy a Párizsi konferencia hát megfelelően elő tudjuk segít, készíteni együtt. Köszönöm most a két jelentéstevő kap ismételten szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az elhangzott észrevételekért. Nagyon kíváncsian várom eh, a módosítókat jövő héten, és akkor majd megpróbáljuk eh, ezt egy jó véleményé összeötvözni. Nagyon várom az önökkel való együttműködést. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden kollégámnak, hogy megszólaltak, különösen az árnyék jelentéstevőknek, akik ígérték, hogy a kompromisszumokon dolgozni fognak. Ez kiegészíti az eddig végzett munkát, a Krisztin által említett téma nagyon hasznos, és nagyon várom ezt a jelentést. Ivo kérdése az adókkal kapcsolatos, már ami a légi közlekedést illeti, valóban nagyon találó volt ez a megjegyzés, és szeretném majd megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk a véleménybe beilleszteni. Kozmosz Latovszki teljesen egyetértek az infrastruktúrával kapcsolatos véleményével, ami az országok sokszínűségét illeti, ez az egyik fontos kérdés az ensz belül, ahol nem lehet egy lépés sem tenni, anélkül, hogy azt mondanák, hogy mindennek kiegyenlítettnek, harmonizáltnak kell lenni, de a felelősségek különbözőek, gondolom majd ezt halljuk Párizsban is sokszor. Az EU esetében is így van, az EU tagállamaitól mást és mást várunk el, például az erőfeszítések megosztása tekintetében a keleti tagállamok még a, növelhetik is a kibocsátásaikat, Úgyhogy ezt már nagy mértékben így teszi az EU, ugyanez vonatkozik a megújuló erőforrásokra, és az energia a unió szempontjából nagyon érdekes, hogy az új irányítási rendszer hogyan fog működni. Ez csak egy mellékes megjegyzés volt. Amit Kazina mondott el, teljesen egyetértek. Egy globális eh, egyezménynek még hatékonyabbnak kell lennie, hogyha van egy ilyen globális megállapodás, akkor gondolom a szénelszivergást már nem fogja senki említeni. a Kazinával biztos nagyon érdekes lesz az együttműködés. Az EU-n belül, hogyha ezt a kontinenszt megnézzük, mi nagyon is erőforrás és importfüggők vagyunk, úgyhogy ahol az átállás gyorsítása gazdaságilag is észszerű, az pontosan itt van. Ezért a minél korábbi lépés az EU szempontjából gazdaságilag is megfontolandó volna. Bizonyára nem lep meg senkit, hogy az alternatívákról, az alternatív erőforrásokról beszél valaki Finnország képviseletében, és Peter, illetve Kozmanov kapcsolatos vita a kabotás tekintetében, itt őszinte leszek. Én ezt eh, nem akarom ezt a vitát a jelentésemben eh, érinteni. Párizsban sok mindenről lesz szó, a kabotásról nem. Minden esetre a bizottsági közreműködéssel kapcsolatosan az IMO-val és az ICAO-val kapcsolatos megjegyzések. Valóban nekik kellene bizonyos lépéseket tenniük, de továbbra is úgy gondolom, hogy Párizsban fogják eh, a célokat kialakítani és a körülményeket megteremteni ehhez a munkához. Kicsit még a pókerarcon dolgozni kell, kolléga. Ezek az ágazatok a, a saját ágazataikat kidolgozhatják, nem minden ágazatnak van meg ez az előjoga. És az Envi Bizottságon belül kértünk egy tanulmányt, hogyha megnézzük a kétszázalékos célkitűzést, a méltányos megosztást, hogy mivel járulna hozzá a nemzetközi hajózás és légiközlekedés, közlekedés, ez alapján szerintem ez egy nagy bomba lesz az ICAO-IMO vitával kapcsolatosan, és Párizsban szerintem ösztönzést kapnak majd ezek a szervezetek. Ön is említette, hogy mennyire vonakodnak a lépésektől. Szerintem ez most változni fog, mert Párizsban nagy ösztönzést kap majd az IMO és az ICAO. Én azt mondom, hogy legyünk egy kicsit ezen az oldalon és ambiciózusabbak, a kollégáimtól is olyan dolgokat hallottam, amelyek alapján úgy gondolom, hogy ebben a házban is többséget kap ez a fajta irányvonal. Kíváncsian várom a vitát, szerintem mindannyian nagyon jó mulatunk majd. Köszönöm szépen a beszámolókat és a vitában való részvételt. A módosító benyújtásának határideje június 5-e péntek 12 óra. Köszönöm szépen, átérünk a következő napi rendi pontunkra. Ezek az európai koordinátorok, Balás Péter sajnos nem tudott körünkbe eljönni, ahogy elmondtam, Karló Ciki, az Atlanti folyosónak a koordinátora. Kérem, hogy a pódiumra fáradjon ki, illetőleg itt várjuk Matthew Grost is, hogyha itt van. Illetőleg, ha szívesebben marad ott, akkor egyelőre maradjon ott.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 munkatársat üdvözölni és bemutatni. Martin Fuchsról van szó, aki az Envi szakbizottságtól érkezik, és hozzá fog tudni járulni, hogy a Párizs tekintetében és más esetekben készítendő véleményünk jó formát ölcsön. Most pedig megadom Carlos Szecsinek a szót. The chairman, dear ladies and gentlemen. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy alkalmat kapok ma itt arra, hogy önökkel az Atlanti folyósó témájáról beszélhessek, hiszen szívemhez közelálló téma lévén én vagyok a koordinátora ennek. Kérdéseiket, kritikáikat, megjegyzéseiket, javaslataikat, óhajaikat, kívánalmaikat mind-mind szívesen látom. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes időszak vár ránk. Annak érdekében, hogy valóban minél jobb hallást érünk el ezen témában. Nos, készültem diákkal egy prezentációval az Atlanti folyosó fő jellemzői. Nem fordítva, másik irányba, másik sorrendbe. Tehát mik a jellemzői az Atlanti folyosónak? Ezt láthatják az első dián vagy képen. Először is a tengeri komponense nagyon erős, meglepő módon. Eh, hát a nevéből is következik ez 13 fontos, kulcsfontosságú kikötőből áll ez, tengeri és folyam kikötőből, és számtalan más egyéb fontos kikötő is ide tartozik. Vasúti szempontból a négyes számú vasúti folyosó adja az Atlanti folyosó gerincét, és eh, ezért fontos azt hangsúlyozni, hogy eh, Németország, bajotom tegnap, tehát ennyire friss a hír, írta alá azt a megállapodást, hogy a vasúti teherszállítási eh, folyosó, négyes számot viseli vasúti teherszállítási folyosó tagjává válik, amely határon átnyúló vasúti teherszállítást próbál elősegíteni. Portugália, Spanyolország, Franciaország, Németország, Franciaország és Spanyolország között működik. Nagyon fontos városi csomópontokon is átmegy. Tudjuk, hogy kétfajta nyomtávot kell itt valahogy összeegyeztetni az UIC-t és az ibériai nyomtávot. A Corridor connects az Atlanti óceánt köti össze annak fontos piacait Európával és e, Európa központjával. Azt hiszem, hogy azt könnyű látni, hogy e, mennyi fontos se válhat ennek majd a szerepe a jövőben, ha bizonyos megállapodások megszületnek az Atlanti óceán túloldán lévő partnereinkkel. Ezen a dián nem annyira világos, de azért talán ki lehet silabizálni, dél-spanyol, dél-portugál partoktól indul ez, Mannheim, Strasbourg érintésével ez a folyosó. Itt a határon átnyúló részekre koncentrálunk. Sötét kék azt jelenti, hogy olyan határon átnyúló rész ez, ahol munkálatok folynak. Ez főként az északi részre vonatkozik, Franciaország és Németország vonatkozásában. ez részben a spanyol-francia összekétetést is illeti, érinti. Portugália esetében folynak a, hát ha nem is a munkálatok, de már készülnek a tanulmányok a déli összekötetésről. A Verato Salamánkáig már van egy észak összekötetés, működik, de nagyon sok rajta javítani való. Erre vonatkozóan is már készülnek a tanulmányok. a kép jobb oldalán pedig a pályázatok, a bérkezett pályázatokat láthatjuk, vagy a tavaly februárban lezárult pályázatra, vagy az Európai beruházási bank pályázatára vagy pályázati kírására érkeztek ezek a pályázati javaslatok. Jó néhány esetében már döntöttünk is a támogatásról. A transeurópai közlekedési hálózatok specifikációjának való megfelelés szerepel a következő táblázaton, már amennyire ki tudják silabizálni a jobb oldali oszlopból, a vasúti vonalak villamosítása 90%, bár négy különböző áramszedő rendszer üzemel Európában, itt azért egy közös norma bevezetése sokat segítene. Két különböző nyomtáv, erről már beszéltem, ami miatt Portugáliának és Spanyolországnak mindenképpen meg kell állapodnia, hogy hogyan kiverják ezt a problémát orvosolni. Spanyolországban a gyorsvasút a UIC nyomtávot használ. Ha tudom, akkor tavaly márciusban önök is jártak a Baszk földön, és saját szemükkel láthatták a problémát. Annak ellenére, hogy komoly e, előlépések is tapasztalhatóak, az ERTMS e, gyakorlatba történő átültetés vagy megvalósítása hát e, nem halad teljesen zöggerőmentesen, de azért nem teljesen reménytelen a dolog az LNG, azaz a cseppfolyósított földgáz használata a tengeri közlekedésben is egy fontos terület. A Sulfur Emission Control Areas, tehát a kén kibocsátási ellenőrzési területek eh, Észak-Amerika, Atlanti partja és az északi tenger és a balti tenger az, ahol eh, erről beszélhetünk. Persze ehhez komoly beruházások szükségeltetnek, nem csak a hajómotorokat kell átalakítani, de környezetvédelmi szempontból ez nagyon jó eredményeket hozhat. A széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárulhat. Ezek roppant érdekes projektek, amelyek jelenleg folynak ebben az Atlanti folyosóban. Ami az autópályákat illeti, Nos, az, az interoperabilis uh, autópálya díjrendszerek kiépítése egyelőre még fej, fájást, fejtörést okoz számunkra, pedig az európai polgárok és autósok ezt várják tőlünk. Tehát ezek a legfrissebb hírek, folyó programok, célok az Atlanti folyosóban. Például a modális megosztottság és a modális átállás különösen a, a teherszállítás esetében nem, még nem egy megoldott kérdés. A vasúti interoperabilitás is egy komoly, fontos terület. Az IRTMS nagyobb fokú megvalósítása, és így tovább, és így tovább. Illetve ez egy nagyon sajátos jellemző ennek a folyosónak, ez pedig a külső dimenzió kihasználása, gondolok itt az Atlanti óceán túloldalán lévő szomszédainkra, a tengeri hajózás megújítása, egyszerűsítése és a, az LNG és más környezetbarátabb üzemanyagok felhasználására való átállás. A Fontos célunk még a logisztikai platformok kialakítása, a kikötők modernizálása, az RTMS koordinátorral együttműködni, fontosnak tartjuk ezt is illetve az Atlanti folyosóhoz kapcsolódó folyosó koordinátorival szoros együttműködés, a nyomtávrendszer tekintetében a, a, a, az új célrendszerre való átállás, ezt már említettem egyébként, illetve a, a, a, a városi csomópontokon való átkelés megkönnyítése, felgyorsítása az kikötőkben az egyablakos ügyintézés tekintetében nagyon nagy előradást értünk el, de még mindig sokat tenni és végezetül fontos, hogy láthatóbbá tegyük ezt a folyosót a globális logisztika szempontjából, annak érdekében, hogy az ember elő lehetőségeket nagyobb mértékben kihasználhassuk. Tehát összefoglalva, tényleg csak dióhéjban, címszavakban, elnök úr és tisztelt képviselők, ennyit mondhatok a munkaprogramunkról, a folyó munkáról és a tervezett célokról. Most pedig, ha javaslatai kérdéseik vannak, ne folytsák őket magukba. Eddig csak két hozzászóló jelentkezett, Wim van de Kamp pedig a harmadik. Megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy minél inkább ismereteket szerzek ezekkel a tenté folyosókkal kapcsolatban, annál inkább tetszenek nekem, véleményem szerint. Ezek az európai közlekedés politikának a korona égkövei, korona égszerei. A néppárti frakció ezért azt gondolja, hogy ez a fajta politika határozottan folytatandó. Én nagyon is örülök annak, hogy Strasbourg ennek a folyosónak egy része, a Talis, bocsánat, a TGV Strasbourgból Párizsba menve még Savernnél problémákkal küzd, ahogy Szecsi professzor is tudhatja, nekem nagyon fontos a TGV az időben érkezzen meg mindig. Ön, ön egy bölcs ember, de én nekem olyan építő kockákra van szükségem a munkámhoz, amelyek azt megalapozzák. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság nem csak papírokat gyártana, hanem pénzt is látnánk. Van önnek elég pénze, meg van megfelelő idő a tervezésre, az engedélyeztetésre? Tudom, ezek buta kérdések, de mikor lesznek önök készen a munkával? Európának nincsen olyan sok ideje. Kicsikét sietnünk kellene. És én dualista vagyok, úgy gondolom, hogy a parlament inkább legyen kritikusabb bizottsága szemben, semmint baráti, de hát Szükség van itt eszközökre, hogy gyorsabban menjenek a dolgok. Zárásképpen pedig ugye eh, nehéz elmagyarázni azt, hogy Marokkóból Spanyolországba, Spanyolországból pedig aztán a Pireneusokon át, Franciaországban nagyon nehéz az energiát szállítani. Elgondolkoztak-e azon, hogy itt esetleg egyfajta összeköttetést hoznak létre? ha azt mondják, hogy ez hülyeség, akkor rendben ezt elfogadom, de, eh, de itt ugye dolgok létesülnek, az Energia Unió nem tudom, hogy a, ilyenkor nagyon idegesek lesznek a bizottságnak a főigazgatósága, hiszen nekik akkor együtt kell működniük egymással, de az energia és a tenté folyosók az önök esetében hogyan hozhatok egymással összefüggésbe? Köszönöm, most Izaszkund Bilbao kap szót. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a sok érdekes magyarázatot. Úgy gondolom, hogy az előbb felsorolt dolgok közül mindegyikben egyetérthetünk, legalábbis a parlament legtöbb képviselője ezeket nem vitathatja. Ami még érdekesebb lehet, hogy ezekben a projektekben ebben az oszlopban, amit a diákon bemutatott, a bemutatott projektek tekintetében a különböző tagállamok részéről az Atlanti tengelyen. És ön csillaga jelente a legjobb projekteket. És két fontos kérdést tesz ez fel, közben különböző hangok hallatszanak be a mikrofonba, mondja a tolmács, és ezért nem lehet hallani a felszólalót. A határmenti határokon átnyúló zónák kérdése nagyon érdekes. Baszföld, ahol én élek, itt pontosan ettől szenvedünk a határokon átnyúló zónák eh, sorsától. Több kamion, több eh, ezer kamion halad át, és erre nincsen megoldás a francia állammal, amely nem vállalja fel ennek a határzónának az előtérbe helyezését, holott a vasúti nyomtávok különbsége nagyon nagy problémát okoz számunkra. Milyen projekteket képzelnek el, és milyen rendelkezéseket a három tagállam, eh, érintett tagállam eh, tekintetében. Portugália, eh, Spanyolország és Franciaország érintett a, az Atlanti tengely kérdésében. A spanyol kormány bejelentette, hogy Baszk föld esetében, az úgynevezett Baszk Y esetében lépéseket kívánnak tenni. Érdekelne az önök értékelése, hiszen délelőtt a fehér könyvről volt szó, és szükséges hatékonyan koordinálni ezeket az erőfeszítéseket. A tagállamok projektjére gondolok, és szeretném tudni a véleményét, hogy ebben a pillanatban ott tartunk-e, ahol kell a bemutatott programok tekintetében. És hogy nem e, hiányzik -e egy olyan projekt, amely az atlanti tengely hatékonyságát fokozná. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt aus Frankreich. Köszönöm szépen. Karima Delli, mint francia érintett következik. Köszönöm, elnök úr. az Atlanti folyosó felelősségész koordinátorához fordulok, csak annyit mondhatok, hogy hát tényleg sok szerencsét, kitartást és minden jót, valamint nagy bátorság kell ehhez, hiszen itt környezetvédelmi közlekedési szempontok is egyesülnek, de sajátos módon a francia kormány nemrég jelentette be, hogy április 30-án konkrétan, hogy Nordpatkaléból induló vasúti főútvonal gondolatát elvetjük, amely útvonalon egyébként évente több tízezer tervonat haladhatna át sajátos módon ezek, ez a tranzitforgalom Spanyolország és Észak-Európa között újra közútra terelődik, és ez Franciaország kívánja. Kérdésem tehát egyszerű. Hogyan lehetnek összekapcsoltak ezek a hálózatok, hogyha Franciaország az egésznek a közepén ebből kimarad? A francia kormányjal tárgyanak ez egyébként ez ügyben, hiszen a francia kormány azt mondta, hogy költségvetési egyensúly okainál fogva ezt nem tudják végrehajtani, nem tudják megvalósítani. És még egy kérdésem van, hogy az Atlanti folyosó tekintetében hogyan látja, hogy állnak a kezetekhez képest. Köszönöm most Luis de Grandes Pascal kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek a késésért. Azt gondoltam, hogy később lesz ez a téma a napi renden. Beszéltem a koordinátorommal. Minden esetben, minden esetre nagyon érdekes számunkra ez a folyosó, Spanyolországot nagyon is érinti és a koordinátor nagyon jól ismeri a problémákat. Én arra korlátoznám magamat, hogy rögtön a témára térjek. Milyen megoldásokat lát ezekre a problémákra, milyen megoldásokat kell elképzelnünk? Szaki úr, Franciaország a, Bord a és Toulouse közötti szakasznak szeretne elsőbséget biztosítani, de mivel Bordó közel a spanyol határhoz, ezért eh, itt egy újabb folyosó létrehozással lehetne megfontolandó. A határtérségekben milyen problémákat lát, és milyen eh, megoldásokat? Ez az első kérdésem. A másik pedig eh, a nyomtáv kérdése. Spanyolország esetében a nagysebességű vasútnál ez már megoldódott, és ez egy rugalmas megoldást jelent a regionális vasutaknál. Az interoperabilitás érdekében egységes nyomtávra van szükség, vagy pedig együtt tudunk élni a különböző nyomtávokkal. Egyet-kettőt átugrok, de vannak olyan kérdések, amelyeket nem tudok kihagyni. Spanyolország és Portugália között is van egy szakasz, eh, Merida érintésével eh, milyen konkrét megoldásokat képvisel, képzelnek itt el. Az Szalamankát érintő szakaszra is szeretnék rákérdezni a koncesszióval és egyéb problémákkal kapcsolatosan, biztos ismeri ezeket a problémákat különböző áramellátási normák érvényesülnek a, a folyosó mentén, ezeknek a harmonizációjára van-e valamilyen elképzelésük. Tudjuk, hogy jól ismeri ezeket a problémákat, ezeket szerettem volna hangsúlyozni. Köszönöm szépen a megértésüket, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Pavel Telicka igen, üdvözlöm én is eh, Önt a szakbizottságunkban. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy szakpolitikai szempontból a TNT az egyik legfontosabb eh, fejleménye eh, az elmúlt években a közös európai közlekedés politikának és azt hiszem, hogy a folyosókét felelős koordinátorokról tényleg csak a legjobbakat tudom mondani. Ezzel kapcsolatban két kérdésem is lenne. Inkább általános kérdések ezek, mert annyira nem ismerem ezt, a folyosót figyelembe véve, hogy az epsz vel kapcsolatos háromoldalú megbeszélés a triológus véget ért ma reggel, és ön is, hogy a CEF-re vonatkozóan mi ennek a következménye. Hogyan látja ennek a következményeit? Hogyha van nagyfokú egyszerűsítés, akkor ossza meg velünk ezt. Nyilván van elképzelése arra, hogy az első kiírásra vonatkozóan mi az, ami működőképes lehet, és az elkövetkezendő évek igénye hogyan alakulhat. Miért kérdezem ezt? Ennek nagyon egyszerű az oka hiszen eh, ennek a kimenetével kapcsolatban valamilyen álláspontra kell majd helyezkednünk, és szeretnénk a helyes döntést meghozni. Ez még egy friss dolog, és az input adatokat még egyszer majd át kell rágnunk, mielőtt egy döntést aláírunk. Csak azért, mert egyes intézményeknek nem volt meg a kreativitásuk és a bátorság. Tudom, ismerem az Európai Bizottság álláspontját, ugyanakkor nagyra értékelem azt a tényt, hogy a koordinát szektorok függetlenek, és eredményt kell produkálniuk, hiszen különben számon kérik rajtuk, hogy miért nem hozták, szállították az eredményeket. A kérdés tehát az, hogy miben segíthetünk. Van még valami, amiben segíthetjük a, itt az Európai Bizottság Parlament részéről az önök munkáját? Köszönöm szépen, megemlítette, hogy Baszföldön jártunk a szakbizottsággal, és láttuk, hogy az hogy európai nyomtávon egy új vágányszakasz épült, nyilvánvalóan csak igennel válaszolhatunk. Egyetlen egy nyomtáv kellene, hogy egy országban legyen. Reméljük, hogy Spanyolországban is minden hamarabb megvalósul ez. Nyilván Spanyolországban még akár száz évet is kell erre várni. De Baszkföldön az volt a szép, hogy gondoltak arra, hogy, hogy a a, a teherszállításra alkalmas legyen ez a, ez, a, ez a vágány szakasz. Erre például Németországban se gondoltak, nem voltak ennyire ravaszak. Úgyhogy most itt a Rajna mellett kell egy új szakaszt építeni, ami az ottani idegenforgalmat teszi tönkre. Tehát nem tudom, más országban mi volt a helyzet, és Spanyolországban kifejezetten okosak voltak. Most pedig az a fontos, hogy hogyan tudjuk Európát összeforrasztani, összenöveszteni. Ez az, amire azt mondja a francia a francia kormány. Mi nem akarunk már itt a, fra- a spanyol-francia határ Bordó közelében. Tehát meg kell nézni, mely projekteket állítják le. Itt van a Leon Torino, ez most 26 milliárdba fog kerülni, de ezt mindenképpen fenn kell tartani, még akkor is, hogyha 40 évig tart jól lehet ennek az összegnek a töredék részével a már meglévő szakasz Bordó mellett szanálhatnánk, és teljesen biztosíthatnánk ugyanezt az összeköttetést. Tehát a bizottsággal, a koordinátorok bevonásával, a tagállamok bevonásával kell meghatározni, mik azok a projektek, amelyek a legnagyobb többletértéket hozzák Európában, hiszen minden euró csak egyszer lehet elkölteni. Aztán a másik dolog, figyelnünk kell, ugye te Ugye te azt mondtad, hogy az energia szállítás az szerintem hülyeség, Bocsánat, én megszólítva éreztem magamat, mintha... Nem, nem. Én öntől vettem át az ötletet, mondja Wim van de Kamp. Az elnök mondja, hogy eh, én úgy értettem, mintha te azt állítottad volna, eh, hogy én ezt hülyeségnek tartom. Rem, jó, de akkor tisztáztuk a félreértést, eh, a például a Szaharában termelhető külön energia az adott esetben megtermelhető lenne Spanyolország déli részén, vagy Franciaországban is. Hogyha ezt ott állítanánk helyben elő, akkor nem lenne szükség az energiaszállító hálózatokra, Spanyolországnak, Portugáliának kitűnő tapasztalatai vannak, ebbe az irányba kell tehát mennünk, tehát jó lenne hogyha nem építenénk hosszú vezeték hálózatokat, és mégis biztosítanánk az energiaellátást, ami természetesen a közlekedés számára is fontos. Önnek pedig akkor most megadom a szót, koordinátor úr, hogy elhangzott kérdéseket megválaszolja. Uh, Köszönöm szépen a sok kérdést és az érdeklődést, és nagyon érdekesnek tartottam ezt a sok felszólalást. Volt néhány konkrét megállapítás és néhány általánosabb kérdés. Most a legutóbbiakból fogok kiindulni. Először is szeretnék valamit pontosítani. Önök is pontosan tudják, de azért eh, az ismétlés a tudás anyja, hogy mi a célja ennek a dokumentumnak. A munkaterv eh, az új tentérendelettel kapcsolatosan jelent meg. It went through a consultation. Ez még tavaly karácsony előtt jelent meg, aztán konzultációra került sor az érdekeltekkel, kormányokkal, stb. És azután egy nagyon gondos tanulmány kész indult el, tanulmányozás, és ez most folytatódik is, és van egy úgynevezett koridor fórum, ami a folyosó kérdéseiben érintett érdekelteket fogja össze. És így jobb ban meg tudtuk állapítani a szükségleteket. Ez az első lépés, folytatjuk ezt a munkát, de nyilván nem lesz egy végleges munkaterv soha. A folyamat állandóan zajlik, a következő évben és egy két év után szintén aktualizálni fogjuk, és a fórum beszélgetéseken, vagy a fórum találkozókon, és a rigai hetente, napokon, és ezzel foglalkozunk, és azután a köz, köz, jövőbeli munkára egy napi rendet fogunk, egy ütemtervet kidolgozni. Ez olyas valami, ami minden érdekelt közreműködésére számot tart, hogy a termék, az eredménye lehetőleg jobb legyen. Véleményem szerint ebben a dokumentumban minden szerepel, amit meg kell tenni annak érdekében, hogy jól működő, több modellitású folyosó jöjjön létre, amely ezt a négy országot összeköti, hozzájárulva ahhoz, hogy az egységes piac még egységesebb legyen. Nem a, az álmaink gyűjteményét látják itt, nyilván sok erőforrásra van szükség, lassú, és ritkás az előre haladás az erőforrás hiány miatt, a válság miatt, stb. De azért ebben az irányban szeretnénk tovább haladni. Az erőforrások nagyon fontos problémát jelentenek. Önök is bizonyára tudják, hogy volt egy CEF pályázati kiírás, amire háromszoros volt a túljelentkezés, és nagyon sok, nagyon jól megírt és nagyon jól kialakított projekttel találkoztunk a pályázatok között, ami jó minták arra, hogy mire is van szükség, mi az, amire sürgősen szükségünk van. Másodszor választad azoknak, akik azt mondják, hogy nincsenek projektek, ellenkezőleg ezeknek a kéréseknek csak a harmadát tudjuk kielégíteni, már ami a társfinanszírozást illeti, tehát akár háromszor ennyi forrás is hasznosan el tudnánk, kez, el tudnánk képzelni. A ma délelőtti eredmények. A kompromisszummal mind a három fél elégedett volt, most ezt tanulmányoznunk kell, és meg kell vizsgálni, hogy az önök elégedettségére is számot tart-e, minden esetre a CEP-hez vissza kell fordítani ezeket az erőforrásokat, és majd lesz egy új kiírás is a közeljövőben, valamelyik következő pályázati kiírás. És amit még fontosnak tartok, az az a körülmény, hogy az FCR Juncker terv megvalósításához ez közelebb visz minket, ezek a projektek, amelyeket a CEF kiírásra nyújtottak be, Bilbao asszony is beszélt erről, azokról a projektekről, amelyek beilleszkednek a Juncker megközelítésbe. További erőfeszítésekre és további források mozgósítására is szükség van még, gyakorlati problémákat kell megoldani. A DJ Move ezen dolgozik, és remélhetőleg majd véleménycserét vagy eszmecserét is tudunk erről tartani, ahogyan Christopher Szen úr és Bölderék úr is elmondták. A párbeszéd nagyon hasznos, ezt folytatni is fogjuk. Az alapvető kérdés tehát az erőforrások kérdése. Hogyan tudunk több erőforrást mozgósítani az európai növekedés és foglalkoztatás bővítés érdekében, és hogyan tudjuk a lehető legjobban kihasználni gyakorlati szempontból is ezeket a forrásokat, az akadályok elhárításával, stb. stb. Úgyhogy ha lezárul ez a munka, akkor nagyon szívesen fogok eszmecserét folytatni róla önökkel. Csak hogy gyorsan még reagáljak arra, amit benyújtottak a mi figyelmünkbe ajánlva. Szeretnénk ezeken a témákon dolgozni. Összességében a folyosó mentén lévő országok kormányai kicsit fékeznek, Portugáliára is gondolok, de most úgy látom, hogy új kezdeményezéseknek, új kezdetnek vagyunk tanúi, és reméljük, hogy a közeljövőben sikerül felgyorsítani a folyamatokat. Spanyolország megelégedésére és Spanyolország érdekében is, hiszen ők nagyon sok pénzt vett, fektettek ebbe. Tehát meggyőződésem, hogy a folyosó ezen részén, illetve a Linkadéról Salamanca részen is, ahol nagyon fontos projekteket nyújt be nem sokára Portugália, a helyzet jó irányba változik. Nagyon szomorú voltam, amikor a vasúti autópálya nevezési folyam projektet leállították, én ezt nagyon érdekesnek tartottam. Remélem, hogy ez a döntés, amit a pénzügyi szűkösség indokolt, majd felülvizsgálatra kerül a közeljövőben. Én nagyon érzékeny vagyok olyan kérdésekre, mint a környezetvédelmi problémák, vagy a Baszkföldön előforduló torlódások. És szeretnénk, hogyha még több tengeri forgalom lenne az Atlanti folyosón. Nyilván ez ellentmondás, hiszen szeretnénk elkerülni a torlódásokat, de hát azért, mert mindkét oldalát látni kell. Az egyetlen jó megoldás tehát, hogy vasúti útra tereljük a teherforgalmat, de azért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban az infrastruktúra és az előfeltételek előteremtése, illetve azok az ösztönzők, amelyek az a működtetők felé próbálunk irányítani. Remélhetőleg megoldják majd a problémát egy olyan helyzetben, ami nem csökkentést jelent a kereskedelmi forgalomban, hanem inkább növelni szeretnénk ezt, ugyanakkor tiszteletben tartani a környezet szempontjait. Nyilván ehhez beruházásokra van szükség, és sok kötelezettségvállalásra. Zárásként elnök úr, Én most nagyon nyíltan beszélek önökhöz. A kötelezettségvállalás megvan, és meggyőződésünk széles körben, hogy ez az, amit tenni kell, és nagyon sok a vonakodás azért, pontosan a pénzügyi problémák miatt, hogyha egy milliót itt elköltünk, hát elköltünk, az hiányozni fog valahonnan. De most össze kell fognunk, és bizonyítanunk kell, ahogyan azt más, már többen bizonyították, a jó infrastruktúrára környezetbarát módon elköltött pénz, jól elköltött pénz, de nem csak jól elköltött pénz, hanem pozitívan hozzájárul a GDP termeléshez rövid határidőn belül. Tehát ez beruházás ilyen értelemben is. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és állok rendelkezésükre a későbbiekben, eh, hogy kövessük a témát, eh, és köszönöm a közreműködéseket. Én is köszönöm a vendégünknek. so I leave the floor to my colleague. Thank you very much. Ja, ich begrüße jetzt. Szeretettel üdvözlöm Mátyő Grost körünkben, aki mindannyiunk számára ismert, hiszen egy évvel ezelőtt még az Európai Parlamentnek a képviselője és ennek a szakbizottságnak a tagja volt, most pedig a keleti kelet-mediterrán folyosó európai koordinátorának szerepében jelent meg. Érdeklődéssel várjuk az előadását, ismeri a menetrendet, 10 perc hozzászólás ideje van, és ahogy ismerem, ezt be is fogja tartani parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma az a feladatunk, hogy a kollégáknak a kérdéseit megválaszoljuk, de most néhány szót magáról a folyosóról, hogy ez hogyan alakult ki. Tehát, hogy hogyan alakul ez a folyosó. Kilenc tagállamot érint, azokon haladon át. 15 csomópontja van, 15 15 repülőtér, 12 tengeri csomópontot ölel föl. Az első munkák, amiket elvégeztünk, azok abban álltak, hogy különböző összehasonlításokat végeztünk. A következő szlájdon azt látjuk, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelniük ezeknek a folyosóknak. milyen nagy lesz itt a terhelés tengelyenként, ugye, ami a, a vágányokra nehezedik, hogyha nem látják rendesen ezeket a diákat, akkor a rendelkezésükre bocsátjuk őket. Tehát itt láthatják az elkövetkezendő években milyen kihívások előtt állnak ezek a folyosók, és amelyeket figyelembe kell venni. A következő szlájdon láthatják, hogy azt a egyszerű gyakorlatot végeztük el, hogyha mi történik akkor, hogyha éjszakon Hamburgba beszállok a vonatba, és el akarok menni Aténba. Hét különböző biztonsági rendszernek a ható területén haladtunk át, és összesen három különböző áramerősséggel kellett megküzdenie annak, aki mozdonya vég akar menni ezen a szakaton. 600 méteres hosszúság 600 méter volt a maximális magasság, és Bulgáriában értük el a legalacsonyabb tengerszint feletti magasságot. 80 km per órás átlag sebességet sikerült realizálnunk, tehát gyakorlatilag olyan, mintha dugobáltunk volna az autóval. Ez világos jel, ami azt mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy a vasúti közlekedés területén az interoperabilitást sokkal inkább erősítsük az eddigieknél, és mindezt természetesen határokon átívelően tegyük most, hogy egy konkrét képünk legyen a dologról, itt ugye csak példálózom mondok egy-két dolgot. Különböző térképeket rajzoltattunk meg, amik megmutatja, hogy bizonyos kritériumok alapján hogyan fog kinézni ez a folyosó. Azt látják itt, hogy hogyan fog kinézni a tengelyterhelések szerint ez a folyosó. Ahol piros vonal van, ott azt mutathat, azt láthatjuk, hogy nem eh, lehet elég nagy a tengerterhelés. A következő térkép azt mutatja, hogy milyen hosszú lehet maximálisan a egy szerelvénynek a hosszúsága. Németországban északon megvan a megfelelő szerelvény hosszúság, de minden inkább haladunk délfelé. Eh, Bratislava, tehát Pozsony és Budapesttől délre gyakorlatilag eh, egyre rövidebbek lehetnek a szerelvények, Görögországban részben megvan oldva a szerelvény hosszúság problémája, aztán itt van a bevízi hajózás kérdése, ez egy nagyon érzékeny kérdés összességében, de itt is ugye az a, az a kihívás áll előttünk, ezt láthatják a, a dián, hogy mi az a bizonyos merülési mélység, ami megfelelő távolságon a hajózhatóságot lehetővé teszi. Ez nem mindenhol adott, ez egy nagyon nagy kihívás egyébként. Ennek megfelelően természetesen ezen a folyosón nagyon fontos továbbra is, hogy a határokon átívelő megoldásokra eh, hangsúlyt helyezzünk, és természetesen akkor a határokon átívelő projekteket támogassuk eh, és a mi munkánk is nagy részben abban fog állni, és abban áll, hogy az embereket egy asztalhoz ültessük, olyan embereket, akik eh, egymás adott esetben mindez idáig nem beszéltek eleget, akár itt Prága és Dresda, akár a cseh köztársaság és a magyar köztársaság képviselői közötti megbeszélésről van szó, az biztos, hogy a határokon átívelő párbeszéd Románia, Bulgária, Görögország és más esetekben is még hagy kívánni valakat maga után. maga után. A másik fontos pont, hogy az északi részén ennek a folyosónak, így Bremerhavenben és Hamburgban, ugye nagyon erős kikötői forgalom van, és minden egyes kikötő csak akkor működik, hogyha megfelelő fogadó képessége van. A Hamburg a konténer szállítás területén a legnagyobb kikötő Európában, egyébként a második legnagyobb. Itt egy multimodális rendszert kell kiépíteni, hogy a, hogy a tehermentesítsük a kikötőt. Erre majd később még kitérek. Hogyha tovább haladunk délfelé a folyosón, akkor a techno, a teljes technológia, az intermodalitás, a különböző kapcsolatok, a különböző közlekedési eszközök között intermodalitás biztosításával fognak megvalósulni a mi folyosónkon. Megbecsültettük a beruházásokat, 47 milliárd euróra lesz valószínűleg szükség. 25 milliárd euróból 15 milliárdnak a forrását még nem látjuk ezek még a finanszírozási projektekben nincsenek betervezve. Ez csak egy nagyon durva becslés, ismeritek a számokat, ismeritek a számokat tudjátok, hogy mi ilyen összegek állnak rendelkezésre. Az, amit itt mi irány elvként elfogadtunk a TNT keretében, az, az, azzal már ugye a következő időszakra is tervezni kell, hiszen korránseknek kell maradnunk. Én pozitívan látom a dolgot, a parlamentben, a bizottságban és a, e, és a e, tanácsban megtörténtek a megfelelő előkészítések, és én koordinátorként e, is ugyanezt kell majd, hogy lefolytassam a 27 tagállammal, bocsánat, 28 tagállammal, javítja magát a hozzászóló. Egy közvetlen párbeszédet kell folytatnunk, ezekkel a tagállamokkal, és az ahhoz vezetett, hogy nagyon-nagyon sok projekt került terítékre, és ez azt is jelenti, hogy itt igazán kiérett, kiérlelt projekteket kell majd támogatnunk. gyakorlatilag az a helyzet, hogy már egyetlen, hogy a, a, a CEF-ben rendelkezésre bocsátott források, azok valószínűleg már egyetlen egy folyosó keretében és teljes mértékben felhasználhatók. Hogyha sok kis projektet hajt hajtunk végre, és nem nagy projekteket, akkor azok sokkal optimálisabb forrásfelhasználást fognak biztosítani. Mi azt várjuk, hogy lesz egy második európai összekapcsolódási eszköz is, ahol adott esetben kétszer-háromszor akkor a forrásokat bocsátanak rendelkezésre a koridornak, ennek a folyosónak a prioritásai. Itt megpróbáltam mm, nagyon konkrét lenni, úgyhogy felsorolom nem akarom egyszerűen felolvasni a dolgokat, mert ez csak nehezíteni a helyzetet, de egy dolgot megállapíthatunk, hogy összességében, itt a folyosó esetében azokat a prioritásokat fogalmaztuk meg, amelyek a következők, ugye a határokon átívelő megoldások, a második, a belvízi hajózás fejlesztése, ami ugye összességében egy nagyon kényes probléma, és természetesen a kikötőknek a tehermentesítése eh, a vasúti megoldások által. Hogyha megnézem ezt a folyosót, és voltunk Dresdában, voltunk Prágában, Hamburgban, voltunk Bremerhavenben, egy dolgot biztosan megállapíthatunk, a belvízi hajózásnak a gyengesége ahhoz vezet, hogy a vasúti eh, eh, lehetőségek már most túl vannak terhelve, és az utak azok teljesen bedugultak. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen vagy Németország és a cseh köztársaság se köztársaság az elbát a jövőben sokkal jobban kell hasznosítania, és egy, egy, egy együttes tervet kell az elba hasznosítására kidolgoznia, és világos választ kell adnia mind a két országnak, hogy az elba az a jövőnk, a jövő képünknek a részét képezi, vagy sem, hogyha a válasz igen, akkor a megfelelő politikai döntéseket kell hozni ennek megalapozásra, hogyha nem, akkor bizonyos országoknak beruházásokat kell végrehajtaniuk ennek a problémának a megoldására, de az üzenet az teljesen világos, amit mindenképpen tudnunk kell, és ami teljesen világos, hogy az elbán már most olyan szállítási tevékenység folyik, ami gyakorlatilag közúton és vasúton nem megoldható, tehát egy komplementer jellege is van az Elbán zajló belvízi szállítási tevékenységnek hogyha Hamburg felől Dresda felé haladunk, akkor, és átmegyünk ugye a cseh köztársaságból, olyan vállalkozások telepettek meg ezen a részen, akik építettek arra, hogy itt belvízi hajózási lehetőség van, akik számoltak ezzel a szállítási útvonalval. Tehát ők gazda... Itt mindenképpen, hogyha ma júniusban bemutatnak egy tanulmányt azokról a be, be, be, azokról a hatásokról, amelyeket a munkaerőpiacon, a munkahelyteremtés területén ki tudunk fejteni egy ilyen koridor kiépítésével, akkor ott pontosan kell majd látnunk, hogy mik az elbában rejlő lehetőségek. Aztán még egyszer az elba témára visszatérve, Prágában és Dresdában azt a javaslatot terjesztettük elő, hogy mind a két fél nem csak a gazdaság és a politikusok találkoznak, hanem a környezetvédelmi szervezetek is találkoznak, és, hogyha ő és ők mm, úgymond egyesülnek, és megpróbálják a mobilitás problémáját itt a határmenti térségben elemezni, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy nem csak arról van szó, hogy, hogy bemutassuk egy bizonyos közlekedési modalitásnak a hátrányait, hanem föl kell mutatnunk akkor helyette más alternatívákat közúton, vasúton. Tehát hogyan jutunk el Prágából Dresdába. Hogyha autóval megyünk, akkor láthatjuk, hogy mi folyik ott az utakon, gyakorlatilag tele vannak az utak, gyakorlatilag teljesen tele vannak a vonatok is ezen a szakaszon hát ez ugye e- ebben a határmenti térségben ott az ottani gazdaság, a gazdasági térség számára is fontos lenne, tehát ennek a problémának a megoldása. Rigában feltételezésem szerint majd lesz még egy fórum találkozó, legalábbis a meghívók azok már el lettek küldve, hogy az emberek pedig ott is lesznek, akkor ott lehetőségünk lesz beszélni arról azokkal folyosónként a megfelelő partnerekkel, nem csak a miniszterekkel, hanem a regionális partnerekkel, hanem a különböző vasúti és egyéb képviselőkkel is, és ott beszéljünk a folyosóknak a fejlesztéséről, ami pedig a finanszírozást illeti, én nem akarok itt a tárgyalások előtt már bizonyos kommentárokat elejteni. Én hallottam, hogy milyen hosszú ideig tartottak most a három oldal egyeztetések ezen az éjszakán, de az a korridor, amiért én vagyok a felelős, annak hál' Istennek az az előnye, hogy szinte kizárólag Németországtól eltekintve, kizárólag kohéziós országokon halad át. Úgyhogy gyakorlatilag 100%-ban rendelkezésre állnak a koridor fejlesztéséhez szükséges források. Ez azt is jelenti, hogy ebben az évben ö, már erre a folyosóra egy közbeszerzési eljárást tudunk kiírni, ö, és lesz majd egy második pályázat, egy második kiírás is a kohéziós országokban, úgyhogy itt a, nyilvánvalóan egyszerűbb a helyzet, hiszen a kohézió esetében 2017-ig terjedő időszakra a források azok meg vannak szabva, és összességében kevesebb probléma lesz majd az, a, a forrásoknak az elosztásával, allokációjával. Van egy egyértelmű lista, amit senki sem vitat. 300 milliót kapnak a kohéziós országok. Ö és erre, erre a fősor összességében 7 milliárd áll rendelkezésre, és remélem, és abból indulunk ki, és ennek a jelei egyértelműek, hogy ezek a források 2017-ig le is lesznek hívhatóak, akkor jön ö, majd a use oder lose, tehát a vagy felhasználod, vagy elveszted elvének érvényesülése. Úgyhogy ez a dolgok állása ennek a folyosónak a tekintetében. Elnök, köszönöm szépen, most pedig uh, Wim van de Kamp kapszót. Elnök úr, újra, és most már a mai napon utoljára szeretnék köszönetet mondani, és csak megismételem az égkövekkel, a korona égkövével kapcsolatos megjegyzéseimet. Láthatjuk ezen a példán is, hogy milyen sok mindenre vagyunk képesek Európában, végtelenül beszélhetünk a nehézségekről, de itt ebben az esetben nagyon sok energiát látok Európában, és én magam is energiával töltődök fel, amikor a folyosóról hallunk. Matyő Gros, természetesen más alkat, mint Csecsi professzor, jobban ismeri a játékszabályokat, sokkal e, erőteljesebb, talán sokkal ravaszabb is. Ezt azért mondom, mert hát tempóra van szükségünk itt Európában, jól, ezt már korábban is elmondtam, gyorsítanunk kell, ami most kifejezetten az engedélyeztetést illeti, elnézést ön ugye ő azt mondta, hogy megvan a pénz, de azért mégiscsak itt van a use it or lose it, tehát a felhasználod vagy elveszted elve, tehát hogyha nem vagyunk készen időre, akkor elvesztük a pénzt. Hát mi van az engedélyeztetéssel? A másik kérdésem pedig az FC-re vonatkozik. Hogyha az FC-vel jól állnak a dolgok, akkor akkor majd felhasználhatjuk repterekre, utakra az FC pénzeket. Ami a víziközlekedést és a vasúti közlekedést illeti, hogy kicsikét nehezebb a helyzet. Ön beszél-e az Európai Beruházási Banki Projekt fejlesztőkkel, vagy bizottsági emberekkel, vagy ezt nem teheti meg? Mi a viszony, mi a kapcsolat? Tehát hogyan teremtődik meg a pénz? Aztán még egy Kínával kapcsolatos kérdés. Vannak beruházások a Bukarest-Budapesti vonat amit Kína tervez. Tehát mi a kapcsolat a Kínának ezzel, és a kínai beruházásoknak ezzel a folyosóval. Tudom, hogy itt a válasz nehéz lesz, de hogyha megnézzük ezt a folyosót, akkor uh, itt egy kis részen ugye Isztambul is ott van. Uh, hogyan néznek Isztambulra? Volt ön Baszkföldön is, együtt voltunk Ertuggal és önnel ugye Isztambulban is, ott nagyon mozgalmasan zajlanak a dolgok, és Szecsi úrtől is kérdezném, illetve öntől is kérdezném, hogy mind azok a beruházások, amelyek itt a tenté folyosók kapcsán megvalósulnak, és ezeknek a hatásairól, a fenntarthatóságról, meg a biciklizésről végtelenségig beszélhetnénk. Hogyan fognak ezek munkahelyeket teremteni? Az lenne a konkrét kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Inez Ajala Szender kapszót. szót. sosonálok, eso sonado casi amenaza. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ezt fenyegetésnek kell venni. Mucho a kollega. Köszönöm szépen Görös kollégának a lelkesedését, Nagyon komplex eh, folyosóról van szó, nagyon sok nehézséget vet fel, és onnan indul, ahol több minden van, oda, ahol kevés eh, minden van jelen, és ez nagy kihívás. Minden esetre próbáljuk meg eh, megtalálni az értékeket a kereteken belül. Vannak valódi lehetőségek. Szeki professzor is talán említette már ezt. Milyen lehetőségeket látsz ezen eszköz alkalmazásában? A CEF-ről már beszéltünk. Arra nézve, hogy bizonyítsuk, hogy amire szükség van ezen nagy projektek, nagy kockázattal rendelkező projektek között. Ennek van egy fontos tényezőjük, amire most nagyon nagy szükség van. Az az, hogy bizonyítsuk, hogy az FC a közlekedés területén is hasznos lehet. Ez nagyon fontos, hogy ne csak az ipari beruházásokban gondolkodjanak az érintettek, ezt mindannyian ismeritek, ezt a félelmet. A közlekedés foglalkoztatást teremt, segíti a gazdaságot, ösztönzi a gazdaságot. Nagyon fontos, hogy azonosulni tudjunk bizonyos projektekkel minden folyosón belül, és ezek lehetnek az FC programok. Minden esetre kell, hogy legyen egy portfólió ezekből a legjobb programokból. Vielen Dank, jetzt Pavel Telicska. Köszönöm szépen, Pavel Telicska kap szót. Köszönöm. Talán egy kis cseh diplomácia a holland egyenes beszéd után. Kiváló európai koordinátor lesz Vanderkamp kollega, ha ilyen kemény nem végezi úgy ott is a munkáját, akkor jól járnánk vele. De komolyra fordítva a szót, érdekes volt Matthew Gross, Gross prezentáció felvezetője. Az elba hajózása vagy hajózhatósága érdekel engem elsősorban. Őszinte leszek, ennél jobban már el sem ronthattuk volna a dolgot mint ahogy ezt tettük mi csehek. Politikai iránymutatás, politikai akarat hiánya. A klasszikus esete volt annak, amikor jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal. A Környezetvédelmi és Közlekedési Minisztérium oldaláról is láttam a dolgot, és a német cseh dimenzió, amivel valamit természetesen kezdenünk kell. Van azonban még egy dimenzió, a részleteket nem ismerem, talán a kollégái jobban tudják a részleteket, de van egy bizonyos menetrend környezetvédelmi szempontból, Elba partján Milnyik környékén, az szorít minket az idő, és e tekintetben a DigiMove és a DigiEnvy között némi inkoherenciát vélek felfedezni, talán szükségünk lenne a koordinátor segítségére. Lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, tudom, hogy járt már Prágaban, és nem lehet minden második héten nem látogathat el ide. De jó lenne, ha két említett minisztérium képviselővel és a civil szervezetekkel leülne tárgyalni, mert szorít minket az idő, a menetrend is nagyon szoros, és ez egy nagyon komoly, fontos kérdés. Jó lenne, hogyha segíthetnénk megszervezni egy ilyen ülést. Eh, itt az ideje, hogy ez ügyben zöldágra vergődjünk. Fontos, hogy a kormányzati szervek, civil szervezetekkel leülve végre valahára megállapodjanak. Főként a közlekedésügyi miniszter nem régóta van hivatalában, ezért jó lenne tudni, hogy ő mikor ér rá, hiszen az óra ketyeg, az idő fut, mi pedig egy helyben topogunk. Köszönöm szépen. Én saját magamat is felraktam a hozzászólók listára utolsóként. Az a két pont, amit elmondtál, ugye a határokon átívelő megoldás, mint a legfőbb prioritás, és a másik dolog a kis projektek támogatása, ezt is fontosnak tartom. Ezt abszolút fordulatnak kell tekintenünk úgy a gondolkodásunkban, mint a cselekvésünkben a kis projektek támogatását. A másik pedig ugye a, a, a, a, a kikötőknek a környező részhez való kapcsolódás, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy elmondtad, Hamburgból az odaérkező konténerek 75%-a aztán vasúton megy tovább. Ez nagyon fontos, ezt fejleszteni kell, és még egy harmadik pont, amit mondtál, rendkívül nehéz és kényes a bevízi hajózás helyzeteit az elba is elhangzott, ugye. De hát mik a tények? Az elmúlt 20 évben az európai belvízi hajózás 20%-ról 8%-ra csökkent az ő részaránya. És ez nem azért van így, mert nincs ott az infrastruktúra, hanem ennek az az oka, hogy rendkívüli hátrányai vannak a bevízi hajózásnak, túlságosan túlságosan lassú ez, és túlságosan kicsi az áteresztő kapacitása ennek a közlekedési módnak. 30 évvel ezelőtt Eh, annak idején Ingolstadttól a Fekete-tengerig lementem kajakkal a Dunán, és amikor, Indo, és amikor Ingolstadtnál voltam, akkor ott, ott 10 percig kellett várni a kajakkal, hogy ne boruljunk fel a nagy forgalom miatt. Ugyanakkor megint voltam Ingolstadtnál, és azt láttam, hogy egész nap összesen három hajó ment el ott a Dunán egy nap alatt. Tehát úgy tűnik, hogy egyszerűen nincsen belvízi hajózás. Minden ország arról álmodott. Németország is, hogyha végre kiépítjük a belvízi hajózás útvonalat, akkor aztán elindul a dolog. De hát nem így történt. Itt van például Berlin példája, hogy kiépítették a zsilip rendszert, az csak a berlini tartományi közlekedési miniszter azt mondta, hogy ezzel gyakorlatilag megkínáltuk a belvízi hajózást, végre el végre folytatható belvízi hajózás. Azért lett megépítve ezen a zsilip rendszer, mert a szövetségi állam finanszírozta, mégse lett semmi a belvízi hajózás területén. Tehát lehet itt hatalmas beruházás, a Rajna Majna Duna csatornába annak idén hat annak idén hatalmas pénzt fektettek, és az akkori környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a bábeli torony után ez volt a történelem második legnagyobb hülyesége. Csak azt sokkal olcsóbban is meg lehetett volna építeni. Úgyhogy én a belvízi hajózás területén nagyon szkeptikus vagyok, és és, és hát látnunk kell, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. Tudjuk, Németországban hatalmas potenciál sorakozik fel a belvízi hajózás fejlesztése ellen a környezetvédelmi kifogások miatt terület, mivel a hamburgi kikötő nem volt alkalmas a, a nyílt tengerről érkező nagy merülésű hajóknak a fogadására, ezért egy új kikötőt építettek ott annak idején, úgyhogy nagyon óvatosaknak kell lennünk. De hát mik az alternatívák? az Elba folyosó mentén van egy nagyon jó vasúti összekötetés. Te magad is tudod. Ez azonban nincsen teljes mértékben kiépítve Berlin. Berlinben 15 évre volt arra szükség, hogy egy 25 kilométeres összekötetés kiépítéséhez megadják az áldásukat. Tehát a potenciál ott van, csak még nincsen ott a megfelelő áteresztő kapacitás. Nagyon jól menne ezen a csatornán, és ezen a, ezen a folyosón keresztül a teherszállítás, hogyha meg lenne hozzá vasúti összekötetés Drezda mellett, Drezdán keresztül és Drezdát elkerülve. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy először azt kell eldöntenünk, hogy hogy, hogy mit akarunk fejleszteni, fejlesszük itt a, a, a, a vasúti közlekedést, ez hoz majd az áruszállítás területén is javulást, ez lenne jó prioritásként, hogyha ez nem elég, tehát a vasúti összeköttetés, akkor mi mindig gondolkozhatunk más megoldásokra, de nem szabad, hogy vakon 20 év elteltével egy ilyen hatalmas bel, belvízi hajózás területén mutatkozó veszteség után újra belekezdjünk a belvízi hajózás fejlesztésébe. Hogyha megnézzük, hogyha lebontják a berlini Európa központot, az egész európai negyedet, és újra felépítik, azzal természetesen nagyon sok munkahelyet teremtenek, de van ennek értelme? Persze, a belvízi hajózás fejlesztésével sok munkahelyet teremtünk, de hát van értelme? Tehát nagyon sok ötlet van, de hát miért olyan fontos a belvízi hajózás? Németországban van egy elemzés, ahol azt mondják, hogy Németországban belvízi hajózásban résztvevő hajónként hárman dolgoznak a kapcsolódó közigazgatásban. Azok mindig aztán kilenc projektet kitalálnak, azért találják ki ezt a kilenc projektet, mert a saját munkahelyük megteremtéséhez szükség van erre. Úgyhogy ez egy másik dimenzió, úgyhogy a munkahely teremtés kérdését óvatosan kell kezelni, természetesen fontos a munkaerő a munkaerő, tehát fontos a munkahelyeknek a megteremtése, a munkanélküliség leküz, leküzdése, de nem értelmetlen projektekkel. Matyő Gross, parancsolj, most te kapod meg a szót, hogy megad a válaszaidat. Köszönöm szépen, elnök úr. Abból indulok ki, hogy az utolsó megjegyzéssel, az tulajdonképpen egy, egy, egy nyilatkozat volt, és nem kérdés. Az, hogy én erről mit gondolok, azt az elmúlt 20 évben már sokszor elmondhattam, de összességében a következőket mondanám el, hogyha megnézzük összességében ezeket a folyosókat, és ti június végén tényleg megnézitek majd a gazdasági hatásokat, és az adott esetben a a munkahelyteremtő potenciált, akkor itt már nem milliárdokról beszélünk, csak, hanem bizonyos a koridor, tehát a folyosó mentén elhelyezkedő régióknak a fejlesztéséről fogunk tudni beszélni. Nem akarok bizonyos közlekedési módozatokat kizárni, természetesen a gazdasági, és a környezetvédelmi kérdésekre is figyelmet kell fordítani. Nem lehetetlen semmit. Beszéltem prágai emberekkel, beszéltem a, a, a Dresdai tartományi közlekedési miniszterrel, a prágai miniszterrel is, és a zárószavuk az volt, hogy mi hajlandók vagyunk önnel leülni egy asztalhoz, és megnézni, mit tudunk csinálni. Hobbi van, mi a probléma az LD-vel? Egy méter egy méter 60 mélységet garantálni kell legalább 365 napon keresztül az évben. Ez egy teljesen, teljesen normális, hogy holnap senki, aki, aki szállítani akar, nem tervez az elbával, és ezt azért nem teszi, mert a évnek az egyharmadában nem hajózható az elba, és nem tudja továbbvinni a terhét. Tehát abszolút fontos, hogy a két ország, ami érintett, azok világosan beszéljenek, és aztán holnap azt mondják, hogy hogy néznek ki az alternatívák. Amit elmondtál a vasútról, az teljesen igaz az északi részen, de hát azért voltunk Brémában is, és Brémában Brémában nem használják ki a vasutat, vannak hajók, amik beérkeznek, beérkeznek a, a beérkeznek a kikötőbe, hát azt kell tudni, hogy, hogy vannak olyan napok, amikor akár akár 28 ezer hajó is érkezik oda, és azért az ilyen csúcsidőket valahol, valahol át kell tudnia eresztenie a, a, a kontinensen, tehát a szárazföldön kialakított infrastruktúrának. Fontos, hogy a kikötői összek határokon átívelő összekötetésekként kezeljünk. Itt nem, ezek nem német kikötők, amik német összekötetést igényelnek, hanem más országokból is megközelíthetőeknek kell lenniük megfelelő módon. Nyilvánvalóan egyetlen gazdasági ember sem mondja azt, hogy tök mindegy nekem a környezetvédelem, itt át akarok menni a hajóval. Úgyhogy itt mindenkinek a szempontjait figyelembe fogjuk venni, úgyhogy a folyosónak a témáját és a bevízi hajózás lehetőségét, azt nem akarom adakta helyezni, hanem objektíven le kell ülnünk, és a lehetőségeket meg kell vizsgálnunk. A másik megjegyzésem pedig, ami a Németország és a konkrét esetben a cseh köztársaság közötti együttműködést illeti, itt egy teritoriális, strukturális együttműködés kellene ösztönözni, olyan együttműködés, ami már egyébként más régiók között megvalósul. Le kell ülni egy asztalhoz, és az ő különböző szempontjaikat a különböző félelmeiket és javaslataikat közre kell adni. Úgy, hogy a végén aztán legyen, legyen lehetőség ténylegesen egy javaslatra. Tehát itt mi nem a, a megbeszélések és a találkozók számát akarjuk megsokszorozni, nyilván azok, akik, akik fékezni akarják a dolgokat, úgyis találnak majd újra és újra valami fajta kifogást, de egy biztos, hogy találkoznia kell ennek a csoportnak, és ezeknek hatékonyan kell dolgoznia, itt tényleg szükség van arra, hogy végre döntés szülessen, amit mind a két oldalon tiszteletben tartanak. Természetesen koherenciára van szükség az országokon belül is, de az Európai Uniós szinten is. Egyrészt a környezetvédelmi szempontok, másrészt a közlekedési szempontok között, hogy az egyik adminisztráció valamelyik országban, az egyik közigazgatás egy pozitív szakvéleményt ad ki valamilyen közlekedési szempontról, és ugyanarról a projektról, környezetvédelmi szempontból egy másik ország, másik hatósága egy teljesen más közigazgatási állásfoglalást ad ki. Tehát összességében ezt az együttműködést kell erősíteni és javítani. Nem megengedhető, hogy mindenki megtalálja maga kis szövetségeseit, de nem arra törekszik, hogy a, a végső közös nagy megoldást elősegítse. Tehát jó lenne, hogyha a koherenciát erősítenénk, nem csak országokon belül, hanem országokon kívül a DG régióval is transeurópai hálózattal kapcsolatos prioritásokat ők egyáltalán nem viszik figyelembe, és aztán természetesen a, a DG régió és a DG Envivel együtt működve akkor a klíma szempontok is figyelembe vehetők hogy mely projektek lesznek majd finanszírozhatók az EFSZ-n keresztül. Ezek szinte magától értetődőek, a belvízi hajózás és a vasúti projektek nyilván 30-35%-os társfinanszírozási rátát igényelnek körülbelül úgyhogy nem biztos, hogy ezek lesznek a leghatékonyabb eszközök, amit holnap látni fogunk, és amit már a benyújtott projektek esetében ma is látunk, az az, hogy a tenték esetében úgy tűnik, hogy a közötti közlekedés az kevésbé prioritás, ugyanakkor ott is beruházási problémák vannak. Hát a, a közötti közlekedésbe is be kell ruházni, hogyha biztonsági kérdésekről van szó és egyebekről de az FC eh, inkább eszköz erre. A másik dolog pedig ugye a kikötők eh, területe, itt a, itt a PPP-ket, eh, a PPP partnerségeket sokkal jobban lehet igénybe venni. Harmad sorban pedig azt is mondanám, hogy a multimodális platformok számomra egy érdekes példát jelentenek az FC esetében. Ez az a három terület, amit már azonosítottunk a gyors elemzésünkben. ami Vimnek, barátomnak, kollégámnak a kérdéseit illeti, annyira nem rossz a helyzet, mint ahogy te mondtad. Egy dolog teljesen világos, a mi feladatunk az az, hogy a TNT rendeletnek a végrehajtását az országoknál elérjük, hiszen gyakorlatilag neki be kell tartaniuk végre azt, amit aláírtak. Emlékeztetni kell őket arra, amit elhatároztak, amit mi teszünk, az nem úgy, gyakorlatilag az nem más, mint a végrehajtás. Más időkből ismerjük, hogy mennyire nehéz a, a tagállamok helyzet, amikor végre kell hajtaniuk azt, amit elhatároztak, de hát itt is ugyanaz a torna gyakorlat, itt is ugyanaz a feladat, elhatároztak valamit, végre kell hajtani az EFSI, közvetlenül az Európai Beruházási Bankhoz kerül, ennek az éjszakának az eredményéről én alatt hallottam, hogy a projektek az EFSZ-n keresztül finanszírozott projekteknek a, a prioritásai erősen kapcsolódnak a TENTI prioritásokhoz, tehát nem általában közlekedésről, szállításról beszélnek a prioritások esetében, az FC által finanszírozott projektek esetében, hanem hanem pontosabb célok vannak megfogalmazva, és a parlament is több szerepet kap az ellenőrzésben, és így gyakorlatilag nem egy olyan forrásról van szó, ami mindenki számára felhasznál. Ami pedig a Kínát illeti, az aténi kikötőben találkoztam a kínaiak képviselőivel, és meg kell mondjam őszintén, ők voltak azok, akik nagyon nyíltak voltak arra, hogy a görög, görög, görögországi szárazföldi részekkel való kapcsolatát a kikötőnek partnerség keretében továbbfejleszék. Ők erre nyitottnak, mutatkozhat, nyitottnak, nyitottnak mutatkoznak. Tehát, hogyha trans-európai hálózatoknak a prioritását prioritás, priorit, prioritásként kezeljük, akkor velük együtt kell működnünk. Egy olyan ország számára, mint Görögország, nyilvánvalóan fontos, és nem teljesen érdektelen, hogyha még akár a mai helyzetben is talál olyan partnert, aki hajlandó beruházni az ilyen projektekbe. Ami pedig az isztambuli összeköttetést illeti, ez is látók, kereszt, látókörünkbe került, szélkeresztünkbe van. Azok a munkák, amik ott zajlottak, és amelyek véleményem szerint még erősíteni fogják a, a közlekedést és a szállítási forgalmat ezek fontos, ez fontos lesz ennek az egész területnek a számára, tehát Európa ezen sarka, Bulgária, Románia számára, ahol még nem tettek kellően nagy erőfeszítéseket. Tehát úgy gondolom, hogy ez a folyosó, vagy ez a szakasz, az véleményem szerint az elmúlt, elkövetkezendő években erős felidésen fog keresztül menni. Tudom, hogy meg vagytok hívva ti is Rigába, jó lenne, hogy egy-két kollégával ott találkozhatnék, és még egyszer elmondanám, hogy jó lenne látni azt az elem, elemzést, ami megmutatja, hogy milyen gazdasági hatása van ennek a folyosónak, mennyi munkahelyet teremt, stb. Remélem, most már fölkészülhetünk egy CEF2-re, és ott még több forrás áll a rendelkezésünkre. Elnök, köszönöm szépen az előadását és a válaszait. Egy dolgot felejtettem csak el, nevezetesen azt, hogy Vidin és Kalafat között ugye egy Dunahíd épül, és az, az teljesen multimodális lesz. Én mindenkinek dicsérem ezt a dolgot, ezen lesz bicikliút, vasút, autópálya fog rajta átmenni. Köszönöm szépen, ezzel lezárhatjuk ülésünket. Még egyszer köszönetet mondok Mátyú Grosnak és mindannyiuknak a részvételért. Mindig örülünk, ha ellátogat körünkbe. Az ülést berekeztem.